Cari colleghi. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy meg kell kezdenünk az ülésünket, mert miniszter úr tökéletesen betartotta az időt, nagyon pontosan érkezett, és a napi rendünk pedig eléggé tele van. Úgyhogy először is üdvözöljük Martonyi Jánost, Magyarország külügyminiszterét, és szeretettel köszöntjük őt itt ma reggel. Ő most a nemzetközi politikai szintéren is, ugye a magyar elnökség képviseletében jár el. Elfogadta a meghívásunkat, és azért jött el hozzánk a mai napon, hogy a bővítési folyamat legutóbbi fejleményeiről és a Nyugat-Balkán helyzetéről beszéljem. Én szeretnék gratulálni a magyar elnökségnek, és különösen önnek, miniszter úr, azért az aktivizmusért, azokért a impulzusokért, amelyeket ön pozitív értelemben adni tudott a bővítés folyamatának a magyar elnökség alatt. Horvátország kapcsán mondom ezt, hiszen most már a tárgyalások olyan szakaszba jutottak, hogy nagyon közel vagyunk a lezárásukhoz, és a legutolsó megjegyzések azt hiszem a múlt hét pénteken érkeztek a bizottságtól, és a bizottság azt javasolja, ugye, hogy egyelőre még a négy fejezet nyitott marad, a négy hátralévő fejezet, de tulajdonképpen már csak a véglegesítő tárgyalások zajlanak. Egy másik tagjelölt, Izland, és úgy gondoljuk, hogyha jól tudom, ha nem hibázom, akkor ugye a következő kormányközi konferencián 27-én, június 27-én sikerül majd lezárni az ügyet. Ideiglenesen a négy fejezetből kettőt zárnak le, és még kettőt nyitnak meg, tehát nagyon gyorsan halad ez a folyamat. Talán ugye nagyon fontos még az is, ami még esetleg nincs annyira a reflektorfényben, Törökország és a törökországi események, ugye, amelyeket átgondoltunk egy kicsit, de nagyon érdekes mindez a legutóbbi választások eredményének a fényében, és miniszter úr, kíváncsian várjuk az ön értékelését erről a helyzetről is. Nem szeretnék, nem szeretném tovább húzni az időt, mert nagyon kíváncsiak vagyunk az ön véleményére, az ön gondolataira úgyhogy a bevezetőmet rövidre fogom, és minden további késlekedés nélkül átadom önnek a szót, tehát figyelemmel hallgatjuk, parancsoljon. Uh, thank you uh, very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Jó reggelt kívánok mindenkinek, önnek is, és a tisztelt képviselő uraknak és hölgyeknek. Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek a meghívásért, illetve az elhangzott köszöntő szavakért. Nagy megtiszteltetés számomra, illetve öröm is talán bizonyos mértékben az, hogy beszámolhatok önöknek az elmúlt öt és fél hónap fejleményeiről a bővítés területén, illetve esetleg beszélhetek egy-két ehhez kapcsolódó kérdésről röviden. Nagyjából öt hónappal ezelőtt látogattam el önökhöz, az önök szakbizottságába, és hogyha jól emlékszem, akkor egy nagyon érdekes és élénk vitát, beszélgetést folytattunk a kihívásokról, a lehetőségekről, a bővítésben rejlő lehetőségekről, illetve a kapcsolódó kihívásokról, általánosságban is, és egyes konkrét országok esetében is. Ezen kívül beszámoltam önöknek a magyar elnökségi programról, különös tekintettel a program prioritásaira. Határozottan hangsúlyoztam azt, hogy a programunk egyik prioritása az, hogy előre vigyük a bővítési folyamatot. Azt hiszem, hogy általános volt az egyetértés arra vonatkozóan, hogy a bővítés önmagában stratégiai értéket képvisel. A bővítés erősebbé teszi Európát, mind gazdasági, mind pedig politikai értelemben. A bővítésnek hitelesnek és megbízhatónak kell lennie, és természetesen ugyanakkor a bővítés függ attól, hogy az adott ország teljesíti-e az alapvető kritériumokat, feltételeket. A magyar elnökség mottója az volt, és még mindig az, hogy erős Európa. Nos, ebben a kontextusban értelmeztük a bővítést, és pontosan ezért nagyon fontos volt számunkra az, hogy hangsúlyozzuk, hogy egy bővülő Európa, egy befogadó Európa, egy nyitott Európa mindenképpen erősebb a szó minden értelmében erősebb, mint egy olyan Európa, amely zárja kapuit a külvilág előtt, és amelyet csak a saját problémái, saját kihívái, kihívásai foglalkoztatnak. Ugyanakkor azt is mondtuk, és még erősebben így érzem most, hogy a bővítés egy folyamat. Folytonosságra van szükség tehát. Minden egyes elnökség épít az előző elnökség munkájára. És ez különösen érvényes a saját elnökségünkre vonatkoztatva, hiszen mi vagyunk a, egy olyan trió utolsó tagja, Spanyolország, Belgium és Magyarország triójának az utolsó tagja, amely keretében aztán folytatni kell az előző elnökségek által elért eredményeket, és ezt tovább kell adni a következő triónak, Lengyelország, Dánia és Ciprus triójának. Ezt pusztán azért mondom el, Azért mondom ezt, mert nem hiszek a proféciákban, nem hiszek abban, hogy újra mutogassunk egymásra, ki mit ért el, elérte valamit, avagy sem. Nem, ez egy folyamat, mindannyiunk közös érdeke, európai érdek, és minden egyes elnökségnek egyszerű a feladata az, hogy rendesen elvégezze a munkáját, és ezt a folyamatot előre vigye. előre vigye az Európai Unió közös érdekeit szolgálva. Uh, a harmadik elem, és ebben mindannyian egyetértettünk, az, hogy a bővítésnek hiteles folyamatnak kell lennie. Méghozzá mindkét fél szempontjából hiteles folyamatra van szükség. Ez pedig azt jelenti, hogy követeléseink is vannak, és teljesítésekkel kell számolnunk, és ez a két oldal összefügg egymással. Hogyha a feltételeket teljesítik, hogyha a kritériumok megvalósulnak, és természetesen az Európai Bizottság határozza meg a kritériumok meglétének tényét, akkor mi a mi oldalunkról szintén teljesítenünk kell. Előzetes megjegyzésként szeretném még hangsúlyozni azt is, hogy a jó együttműködés az intézmények között kulcsfontosságú tényező. Az elmúlt hat hónapos tapasztalataink azt mutatják, hogy ebben a tekintetben a bővítés területén az együttműködés az intézmények között kiválónak mondható. Minden kitétel nélkül az Európai Bizottság hihetetlen nagy munkát végzett, különösen az elmúlt hónapokban, az elmúlt hetekben a horvátországi események kapcsán, erre mindjárt visszatérek még majd részletesen. Ezen kívül az Európai Parlament politikai támogatása meghatározó volt, és még mindig az. Ugyanakkor a tanács nagyon jól együttműködött az Európai Bizottsággal is, és természetesen az elnökség nagyon fontosnak tartotta ezt a hatékony együttműködést. Hogyha vannak, vagy lesznek konkrét és jelentős eredmények a bővítési folyamatban, akkor ez mindenképpen nagy mértékben ennek a hatékony és sikeres, zöggenőmentes együttműködésnek köszönhető. És ezen előzetes megjegyzésekkel térjünk rá röviden a tényekre. Nézzük, hogy mi az, amit sikerült elérni. Természetesen, amikor magunkról beszélünk, akkor nem csak a magyar elnökségre gondolok, hanem mindannyiunk nevében szólok. Tényleg előrébb léptünk-e a bővítési folyamatban? Előrébb vagyunk-e, mint voltunk nagyjából fél esztendővel ezelőtt. Voltak-e kézzelfogható lépések, amelyek előre mutatnak? Jobb formában van-e most a bővítési folyamat, mint hat hónappal ezelőtt? Nos, ehhez úgy gondolom, az egyes országok eseteit kell megvizsgálnunk, bár, és ezt azonnal hangsúlyozni kívánom, a bővítés egy összetett, átfogó gyakorlat, és nem korlátozik, korlátozódik egyes országokra. Nagyon jól tudjuk, hogy ami az egyik országban történik, az mindenképpen azonnali kihatással van és következményekkel jár másik országban is. Itt általánosságban a bővítési folyamatról beszélünk, alapvetően a nyugat-balkáni térségről, de vannak más országok is, Törökország és Izland. De különösen a nyugat-balkán kontextusában ismeretes, hogy a siker vagy kudarc egy-egy adott ország esetében hatalmas következményekkel jár a térség bővítési folyamatára. Hogyha sikeresek vagyunk, akkor ez energiával tölti fel a folyamatot, revitalizálja, megjön az étvágy a bővítése, amely lehet, hogy nem csak a mi oldalunkon létezik, hanem néha másik oldalon is, és ez az étvágy megerősödik. Ez pedig egy rejtett kockázat is, abban az esetben, hogyha ez a folyamat lelassul, vagy pedig kudarcot van. Ami Horvátországot illeti, és ugye természetesen ez volt a legfontosabb esemény az elmúlt hat hónapban. Előrelépés történt az előző elnökségek során, a belga elnökség jó pár fejezetet lezárt az utolsó elnökségi hónapban, és természetesen mi is lezártunk most három fejezetet. A mezőgazdaság, a regionális politika, illetve legutóbb a halászati fejezetet. Még mindig van négy fejezet, amely itt van, és két hetünk van még az elnökségből. Alapvetően azt mondhatom, hogy a célegyenesben vagyunk, nagyon óvatosan fogalmaznék, hiszen ebben az adott pillanatban nem szabad semmit előrevetíteni, hiszen a tárgyalások utolsó fázisában járunk, mindannyian tudjuk, hogy mi történt június 10-én, mindannyian olvastuk Barózó úr nyilatkozatait, illetve Stefán Füle nyilatkozatait, tehát ismeretes mindenki számára a jelenlegi helyzet. Folytatódnak a tárgyalások intenzív formában a tagállamok között. Annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság nagyon nagy mértékű munkát végzett, hihetetlen nagy munkát végzett, hiszen az Európai Bizottság létrehozta a közös álláspont tervezeteket, a négy legutóbbi közös álláspont tervezetet, és ez nagyon fontos munka volt, gyorsított eljárásban kellett ezt megtenni, mindannyian tudják, hogy milyen következtetéssel jártak ezek. Úgy tűnik, hogy a feltételeknek eleget tett Horvátország, kellő mértékben, és itt a kellő mértékben azt jelenti, hogy ez kielégítő, tehát a következtetés, a következtetések egyértelműek ebben a tekintetben. Van még egy-két tisztázandó kérdés, ezen dolgozunk, méghozzá elég intenzíven, ahogyan említettem. Mindig is optimisták voltunk, végig az elmúlt hat hónap során, még azon pillanatokban is, amikor esetleg nem volt igazán okunk arra, hogy optimisták legyünk, de ezt a reménysugárt sohasem veszítettük el. Most is optimisták vagyunk, és beszámolhatok önöknek arról, hogy reményeink szerint, és ennek jó esélye van, az összes fejezetet le tudjuk majd zárni, a hónap végéig. Nagyon fontos találkozókra kerül majd sor. Június 21-én lesz egy általános ügyek tanácsa ülés, ahol a még függőben levő kérdésekről fogunk beszélni, tehát ez egy tartalmi és lényeges megbeszélés lesz. Ezen kívül az állam és kormányfők tárgyalhatnak majd ezen kérdésekről június 23-án és 24-én. És természetesen lesz még lehetőségünk arra, hogy kormányközi konferenciát hívjunk össze ezt követően, még június vége előtt. Az utolsó nap, ahogyan önök is tudják, június 30-a. Június 31-én nem lehet csatlakozási konferenciát tartani, mert ilyen nap nem létezik, ezért június 30-a évfél előtt le kell zárni ezt a folyamatot, és ez lehetséges is. Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy egy folyamatról van szó, nem ö, nemzeti trófeákról, presztízsről, hanem az Európai Unió közös érdekéről és természetesen a tagjelölt országok érdekeiről. Már elmondtam, hogy bármi is történjen a bővítési folyamat során, bármely tagjelölt országban azonnali pozitív vagy negatív hatással jár a többi országra, illetve a régióra. Ez elég egyértelműen megmutatkozott a legutóbbi horvátországi fejlemények kapcsán. Már vannak nagyon egyértelmű jelzések, hogy annak köszönhetően, hogy a horvátországi csatlakozási folyamat felgyorsult, más országok és más folyamatok is új energiával töltöttek föl. Ezen tényeket mindenki ismeri, mindenki tudja, mindenki látja, hogy a szomszédos országok árgus szemekkel figyelik, hogy mi történik Horvátországban. Gondoljunk csak Szerbiára. Elég egyértelmű az, hogy Szerbia is előre szeretne lépni a csatlakozási folyamatban, és a többi országban is megvannak a jelei annak, hogy gyorsuló lépésekre lehet számítani, politikai döntések születnek, amelyek ezt a folyamatot előre kívánják vinni. Ez a folyamat varázsa, az, hogy ez az energia azonnal továbbadódik a többi országnak, a szomszédos országoknak, veszik ezt az üzenetet, veszik ezeket a jelzéseket, és azonnal reagálnak. Azt hiszem, hogy ez a legjobb példa arra a tételre, amelyet mindig is hangsúlyozni kívántunk, hogy amikor egy országról, egy tagjelöltről beszélünk, akkor tulajdonképpen az egész régióról van szó. Oh, um, I just would like to... Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy mindannyiunk érdeke a bővítési folyamat sikere. Hinnünk kell benne, és túl kell lépnünk a bővítési fáradtságnak, vagy bővítési apátiának nevezett jelenségen. Hinnünk kell a folyamatban és hogyha hiszünk, hinni akarunk a folyamatban, akkor hinnunk kell magunkban is. Ebben az értelemben a pszichológiai, e, mentális és politikai értelemben azt gondolom, hogy a bővítésnek e, különleges jelentősége és e, kihívása van számunkra. Nagy kihívásokat rejtegető időszakban élünk, és hogyha nem hiszünk magunkban, akkor nem lehetünk hitelesek másokkal szemben sem. A bővítési folyamat kulcsfontosságú pontja az, ezen áll vagy bukik az egész, hogy higgyünk, higgyünk magunkban, és higgyünk a bővítés folyamatában. Hogyha tovább lépünk, és visszatérünk arra a kérdésre, hogy előreléptünk-e az elmúlt hat hónapban, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Horvátország esetében ez egészen világos. Nem lehet elvitatni ezt a sikert, akármi történik az, el, történik az elmúlt napokban vagy hetekben, nagyon nagy előrelépést sikerült elérni, azoknak a tényeknek köszönhetően, amelyekre kitértem az előbb. De persze folytathatjuk, és megvizsgálhatjuk a folyamatot országról országra. És akkor látni fogjuk, hogy a legtöbb ország jelölt vagy jelöltségre vágyó ország esetében előrelépésre került sor. Említettem már, erre, említettem már ezt a horvát előrelépés kontextusában, de a többi ország is ugye megtette a saját a saját lépéseit, a saját fáradozásait, a legevidensebb ezek közül, amelyet először említenék, az Szerbia. A dolgok tehát eh, haladnak. Nem csak arról van szó, hogy Mladic eh, tábornokot eh, elfogták és kiadták Hágát. hanem ezen kívül is egy Európa barátabb atmoszféra alakult ki Szerbiában általánosságban, a politikai e, elit és a közvélemény szintjén is. Természetesen e, vannak olyan csoportok, amelyek nem igazán mm, elégedettek az e, eseményekkel, Emellett folytatódnak a, a, folytatódik a párbeszéd Pristina és Belgrád között az Európai Unió közvetítésével, és nagy előrelépésre került sor, e, elő, került sor e, technikai e, szempontból, de politikai szempontból már nagy döntésekre még szükség van, de olyan kérdésekkel, amelyek nagyon, fontos az emberek, amelyek nagyon fontosak az emberek számára, a nyilvántartásba vétel, tulajdonnal kapcsolatos kérdések, stb. előrelépésre került sor. Azt hiszem, hogy ez megint csak egy olyan európai perspektíva, amely nagyban támogatja és előre viszi a tárgyalásokat. Montenegro a további evidens példa. Montenegro jelölt állam lett. Persze még nagyon sok a házi feladatuk, hét területen. Előkészítették a cselekvési terv tervezetüket. Az új fiatal miniszterelnök vezetése alatt, és megvan az esélyük arra, hogy a cselekvési terv végrehajtásának köszönhetően az Európai Bizottság értékelésének alapján megkezdődhetnek a tárgyalások. Tehát egy kezdeti dátum meghatározásra kerülhet a tárgyalások megkezdésére. Ami Macedóniát illeti, ez az ország már hat éve jelölt ország. Ezek a, tárgy, a tárgyalások ezzel az országgal még nem tudtak megkezdődni, ezeket még nem tudtuk megkezdő megkezdeni. Mindennyian tudjuk, hogy az ország nevével kapcsolatban folyamatos vita van, két ország között, és az Európai Bizottság ezért ismételte meg még egyszer az ajánlását, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat, de ezt nem tudták a tagállamok megkezdeni, nem tudták követni ezt, vagy elfogadni ezt az ajánlást, mert ezt a döntést csak egyhangú döntéssel lehet meghozni. Mindannyian tudjuk, hogy hogy viták folynak a témában, egyeztetések folynak a témában, és a két fél eh, azt mondja, hogy eh, nagyon közel állnak az álláspontok most már egymáshoz. Hát nem tudjuk ez mit jelent, hogy nagyon közel, de hát azt reméljük, hogy eh, ez a modern geometria legújabb tételét is igazolhatja, mely szerint még a párhuzamosok is találkozhatnak e, egyszer valahol és valamikor. Most a saját országom nevében is beszélek, a saját hazám nevében is beszélek. Alapvető érdekünk az, hogy ezt a vitát megoldják, döntésre jussanak, és a e, tárgyalások megkezdődjenek az Európai Bizottság és az Európai Parlament ajánlásai alapján. Macedóniával. Hogyha egy pillanatra elhagyjuk a régiót, hiszen a jelölt országokról szeretnék beszélni, akkor természetesen föl kell vetnünk Törökország kérdését és a bővítés Törökországgal kapcsolatban. Ez egy nagy stratégiai kérdés, ezt mindannyian tudjuk. A tény az az, hogy egyetlen fejezetet sem sikerült megnyitni a belga elnökség alatt, és egyetlen fejezetet sem sikerült megnyitni a magyar elnökség alatt sem. Nem látok túl nagy reményt arra, hogy az, el, hogy az utolsó két hétben erre még sor kerülhet hiszen az Európai Bizottság értékelésétől függ az, hogy meg tudunk-e egy fejezetet, vagy nem. Amikor öt hónapja beszéltünk Törökországról, én hangsúlyoztam, hogy a saját álláspontunk alapján az Európai Uniónak stratégiai érdeke folytatni a tárgyalási folyamatokat. És azt is elmondtam, hogy konkrétabban megpróbálunk legalább egy lépést tenni, Törökországgal. E, persze tudjuk, hogy micsoda kihívások vannak a folyamat előtt, de mégis nagyon óvatos reményről számoltunk be a nyolcas fejezet esetleges megnyitásával kapcsolatban ez a versenypolitika, hát ezt nem sikerült megtenni. Viszont e, meg kell értenünk, hogy Törökország számára nagyon e, speciális időszak volt ez, a választások előtti időszak, a választásokra, mint ahogy mindannyian tudjuk, június 12-én került sor. Yeah, that's, that's, that's, that's, that's what I'm saying. Yeah, that's what I'm saying. No, no, no dispute, again, it's a complete unanimity. Egyetértünk, ugyanazt mondjuk június 12-én, vagyis múlt vasárnap. A legfontosabb dolog az az, hogy mindannyian azt gondoljuk, és szeretnék utalni itt Barózó és Van Rompuy nyilatkozataira. Nos, mindketten azt a reményt fejezték ki, hogy a választások új lendületet adnak a folyamatnak, nem csak a modernizációs folyamatnak, nem csak az intézményes és intézményi modernizációról van itt szó, hanem a lendületet adhatnak a csatlakozási tárgyalásoknak is. Természetesen a két folyamat szorosan összefügg. A török kormánytól azt várni, hogy, hata, hogy nagy és elengedhetetlen versenypolitikai, állami segítségnyújtási reformokat vezessen be a választások előtt ez nem lett volna megfelelő e, és reális, de most a választások után azt reméljük, hogy ez a folyamat beindul. Vannak politikai nehézségek, és csak három fejezet van, amelyeket meg lehetne nyitni, anélkül, hogy a politikai nehézségeket elhárítanánk 11 blokkolt fejezet útjából, 5 plusz 6 fejezetről van szó, de persze tudjuk, hogy ezek a politikai problémák és akadályok, kihívások is megoldandók, megoldásra várnak, mert enélkül nem lehet ezekben a tárgyalásokban érdemi előrelépésre jutni. Izland. Izland eh, esetében hatalmas eh, előrelépésre került eh, sor. Június 27-én lesz egy kormányközi konferencia. Négy fejezet megnyitására került sor, és azt reméljük, hogy a négy fejezetből kettő azonnal lezárható a kormányközi konferencián a 25-ös fejezet a tudomány és a kutatás, a 26 pedig az oktatás és a kultúra. Hát ezek a soft vagy, vagy könnyű fejezetek, ezt tudjuk. De természetesen lesznek nehezebb, eh, lesznek eh, nagyobb kihívások elé állító eh, makacsabb témák is, ezeket nem akarom most felvetni, nem akarok részletekbe menni ezekkel kapcsolatban. Egyszerűen csak egy nemrégi fejleményre szeretnék utalni. Az EFTA felügyeleti um, szerv által készített vélemény az iSafe problémával kapcsolatban készítettek egy értékelést, Reméljük, hogy ezt sikerül megoldani a tárgyalásokig. Vannak még nyitott kérdések, de mindannyian optimisták vagyunk az, a, az izlandi csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatban. Visszatér Visszatérve azokra az országokra, amelyek a jelölt eh, státuszra pályáznak, nos, beszéltem már Szerbiáról röviden. Sok minden függ az Európai Bizottság véleményétől, amely ez év októberében mm, kerül eh, eh, közre. A szerbek nagyon optimisták, nem csak azt remélik, hogy megkapják a jelölt ország státuszt, hanem azt is várják, hogy a csatlakozási tárgyalások kezdeti időpontját is megállapíthatjuk. Ez persze nyitott kérdés, nem akarok elő, elébe szaladni a dolgoknak, egyszerűen csak hangsúlyozni szeretném, megint csak magyar szempontból, hogy teljes mértékben támogatjuk Szerbiát eh, fáradozásaiban, nekünk nálunk alapvető nemzeti és regionális érdekek is felmerülnek, szomszédos országunkról van szó, és azt gondoljuk, hogy a Horvátországgal való tárgyalásokat remélhetőleg le lehet zárni, és akkor a mi szempontunkból a következő ország Szerbia lenne, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a folyamatot is támogassuk. Három további eset van, Ezekre nem akarok külön kitérni, illetve nem akarok nagyon a, a részletekbe menni, mert nem annyira a bővítésről van itt szó, hanem általában Nyugat-Balkáról, Bosznia-Hercegovináról és Koszovóról. Ami Koszovót illeti, ez egy nagyon speciális eset, párbeszéd folyik Pristina és Belgrád között, és ez a párbeszéd kifejezetten mm, reménykeltő. A másik, többi, másik említett országokkal kapcsolatban, hát itt nehezebb a folyamat, és nagy kihívások vannak, ezekben nem akarok most bele kitérni, de hogyha majd kérdéseik lesznek, akkor megpróbálom ezeket megválaszolni. Röviden összefoglalva, az első és legfontosabb dolog, hogy a legtöbb jelölt vagy jelöltségre vágyó országgal előrelépést értünk el. A legfontosabb itt most Horvátország, és ez a siker, hogyha tényleg le tudjuk zárni a tárgyalásokat június végére, akkor ez hatalmas pozitív hatást gyakorol majd a többi ország, régiós ország tárgyalásaira. Második pont pedig az, hogy ami a Nyugat-Balkánt illeti, az általános helyzet nem éppen kiegyensúlyozott, instabilitás, érzékenység, sebezhetőség, kockázatok merülnek fel ebben a térségben. Eddig mindig a pozitív oldalakat, a, a, a bővítési tárgyalások, vagy horvátországi csatlakozás pozitív aspektusait emeltem eddig ki. Ami azonban az as, a negatív aspektusokat illeti, ez a fenyegetés, a kockázatok kérdése. Nem szabad azt hinnünk, hogy ezeket a nehézségeket most mind sikerült megoldani, és az egész régió biztonságos jövő elői néz óvatosnak kell lennünk, résen kell lennünk, és nagyon figyelnünk kell az eseményeket, főleg a bővítés szempontjából. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki az elmúlt 5 és 7, 5 és fél hónapban segítségünkre volt. Az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet játszott, a horvát országi esetben, de általánosságban is köszönetet szeretnék ezért mondani. Emellett szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, minden kollégának, parlamenti képviselőnek. Tudom, hogy mennyit dolgoztak ezen a témán. Aztán szeretném még egyszer a hangsúlyozni az Európai Bizottság szerepét, kifejezetten hiteles intézmény volt, és a tagállamok is együttműködtek, kompromisszumos hangulat volt, és remélem, hogy ez az elkövetkező két hétben, az utolsó két hétben is fennmarad, és az elnökségünk végére, éjfélre esetleg mondhatjuk azt, hogy Horvátországgal lezártuk a tárgyalásokat, és a bővítési folyamat biztonságos sinem van, hiteles, megbízható, és kicsit talán gyorsabb is lehet. Köszönöm szépen. Grazie, signor ministro, per... Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt a átfogó bevezetőt, megkezdjük a vitát. Az első kérdés Voboda úr lesz, aki a horvát téma a Három percnél hosszabb ne legyen, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon röviden fogok hozzászólni, mert nem nincsen túl sok mondani valom. Természetesen nagyra értékelem a magyar elnökség munkáját, az önök elkötelezettségét Horvátország esetében. Talán június 30-án majd meg kell állítani az órát, mint ahogy Ausztriával kapcsolatban is ez megtörtént, eh, de talán ez sikeres módszer lenne. Az eredmény eh, sikeres eh, és jó, persze még a végrehajtást meg kell vizsgálnunk. A monitorozási folyamat addig, amíg be nem lépnek, addig jó dolog, a parlament ezen dolgozni fog, és megígérhetem önnek és Horvátországnak, hogy amint megkapjuk az anyagokat a parlamentben, gyors, alapos, de gyors folyamaton keresztül fogunk döntésre jutni. Természetesen átfogó vizsgálatra van szükség. Vannak olyan csoportok, a népes horvátok között, akik esetleg kételkednek, stb. De összességében azt hiszem, hogy továbbra is természetesen támogatjuk Horvátország csatlakozását. Ami Szerbiát illeti, nagyon fontos, amit ön elmondott, hangsúlyozni szeretném ezt még egyszer, mert néha elfelejtjük Horvátországgal kapcsolatban is ezt a jelölt országot, jelölt státuszt már akkor eh, megadtuk, amikor nem oldottak meg minden problémát a büntetőbírósággal kapcsolatban. Eh, természetesen a tárgyalásokat nem lehet megkezdeni, mielőtt teljes együttműködés meg nem indul a büntetőbírósággal kapcsolatban. Látjuk a, nem, a belső helyzetet Szerbiával, látjuk a, nemzet, a, a nacionalistákat az egyik oldalon, a demokratikus erőket a másik oldalon. Hát a demokratikus erőknek egyértelmű jelzést kell adnunk arra, hogy, hogy folytassák a munkájukat, és ehhez pozitív válasz kell Európától. Ön ugye továbbra is miniszter, ön továbbra is a külügyminiszterek tanácsának a tagja, és kérem, hogy továbbra is fáradozzon Szerbia ügyén. Nem szabad felvizezni vagy csökkenteni a feltételeket, de fair módon kell elbírálni az országokat és a régiót is. Eh, mert, eh, nos, Egyesek azt gondolják, hogy jó, még Horvátországot fogadjuk be, és a többit felejtsük el. Szerintem ez nem jó e, álláspont. E, remélem, hogy ön kitart a saját álláspontja mellett. La parola... Köszönöm Szoboda úrnak. Kukán úr következik, aki az Európa és délkeleti országok küldöttségének a vezetője. Parancsoljon. Köszönöm szépen, Elnök úr, miniszter úr, köszöntöm itt, és köszönöm szépen a bevezető megjegyzéseket. Amikor Magyarország átvette az Európai Unió elnökségét, voltak teljesen legitim várakozások a tekintetben, hogy Magyarország aktív lesz a Nyugat-Balkán térségében, mivel tapasztalata és szakértelme van ugye Magyarországnak az együttműködésből, a régióban eh, található országokkal való, eh, országokkal fenntartott kapcsolatokból. Én elismerem a magyar elnökség munkáját, nagyra becsülöm ezt. Ugyanis azt hiszem, hogy pozitív nyomot hagyott ez a munka a régión belüli fejleményeken. Két dolgot szeretnék kihangsúlyozni azzal kapcsolatban, amit ön mondott, miniszter úr. Az egyik dolog az, hogy bármilyen országnak a sikere vagy bukása ebben a régióban, már ami a bővítési folyamatot illeti, pozitív vagy negatív következményekkel jár a többi országra nézve. Ezt biz- igazolja a Horvátország esete mert ugye nyilvánvaló, hogy az idő nagyon fontos, tehát gyakorlatilag ezt már lezárt dolognak tekinthetjük. Azt is elmondhatjuk, hogy pozitív hatása van ennek a régió többi országára nézve. Mit kellene most tennünk? És én nagyon örülök annak, hogy gyakorlatilag most már megvalósul az, hogy az európai intézmények hatékonyan lépjenek fel, és pozitívan befolyásolják mondjuk egy régió fejlődését, elmozdulását Európa felé. Hogyha mi közösen lépünk fel, ha egy hanggal beszélünk, és ilyen üzenetet küldünk a régiónak vagy az egyes országoknak, ez a jó nem olyan könnyű egy hanggal beszélni, közösen fellépni. Néha még az Európai Parlamentnek is nehéz, ugye, hogyha látjuk a parlament politikai összetételét, vagy pedig a tagállamokat a nyugati régióban. De azt hiszem, hogy nincs más megoldás, Másképp nem tudjuk pozitívan befolyásolni az eseményeket a régióban, mert ezeknek az országoknak az érdekei, az embereknek az érdekei kellene, hogy a legfontosabb prioritások legyenek mindenki számára. Egyetértek önnel abban, hogy a bővítés nagyon összetett folyamat, több különböző aspektusa van, különböző jellemzői. Abban is egyetértek önnel, amit elmondott, hogy vannak pozitív fejlemények, de azért vannak negatív fejlemények is, illetve hát akadályok, amelyek ezt a folyamatot egy picit fenntartják de ha visszatekintek az elmúlt hat hónapra, akkor én mégis azt gondolom, hogy ez az óvatos optimizmus, a körültekintő optimizmus, ez nagyon jó, és ezt kellene használni a jövőben is, alkalmazni a jövőben is. Horvátország jövőbeni tagsága, biztos vagyok ebben, nagyon jól fog kihatni erre a folyamatra, és például a Montenegro, illetve Szerbia, Szerbia által tett előre haladásra. Még Bosznia esetében is azért van sugár. ha megnézzük a legutóbbi fejleményeket. Albánia esete nagyon nehéz, ugye tudjuk, nemrég tartottuk meg a parlament közi ülést, és hát őszintén szóval nem sok mindent tudtunk elérni, de legalább megvolt az első alkalom, amikor civilizált párbeszédet tudtunk folytatni, anélkül, hogy inzultáltuk volna egymást, és meggyőződhetünk arról, hogy megvan a politikai akarat. Az elnök úr mérgesen tekint rám, és félek tőle úgy, hogy nem húzom tovább az időt. Köszönöm. Mi dispiace, mert... Elnézést kérek, mondja az elnök úr, de mindenkinek lehetőséget kell adni a szólásra, mivel ön a delegáció vezetője azért kapott egy picit több időt, de azért ne túlozzunk. Megköszönöm, hogy korlátozta magát. Weigel képviselő következik, és kérem őt is, hogy három percre tartsa. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ezt az extra egy percet is, megpróbálok rövid lenni. Miniszter úr, Martonyi úr, Nekem az a meggyőződésem, hogy Magyarország megérdemli az elismerést azért, amit tett, és ön is megérdemli az elismerést, hiszen az Európai Unió figyelmét ezen a problémán tartották, erre irányították, tehát a bővítésről nem engedték elterelni. Azokra a pontokra összpontosítottak, ahol fel lehet gyorsítani a folyamatot nagyon nehéz időszakban, önök nagyon nehéz időszakban vették át az elnökséget. Ugye nagyon könnyű lett volna a bővítést félretenni egy picit, és a mediterrán válságra koncentrálni, Görögországra, a pénzügyi válságra, és így tovább. De mégis itt vagyunk, és a bővítésről beszélünk, úgyhogy azt hiszem, hogy Magyarország bemutatta azt, hogy különös szerepet játszik ebben a régióban, és képes is itt a problémákkal foglalkozni. Szeretném kiemelni az önök érdemeit, ami például Horvátország közeledését illeti az Európai Unióhoz. Önök nagyon jó munkát végeztek, nagyon helyes, hogy ezt hangsúlyozták, és én csatlakoznék az eredeti javaslathoz, amit Svoboda úr tett. mi lenne, hogyha megállítanánk az órát? És akkor így sikerülne teljesíteni a várakozásokat, és lezárni a munkát. Emellett azért a horvát belpolitikai problémákra is összpontosítanék. Például az EU-s tagság nem lehetne egyfajta trófea. Ez az értékekről szól, olyan értékekről, amelyeket minden nemzetnek el kell fogadni, aki az EU-hoz csatlakozni akar. Tehát a nemzeti és egyéb kisebbségek védelme nagyon fontos Európa szempontjából. Tehát ezt a vitát még le kell folytatni Horvátországban, és én azt várom, hogy itt is változások történjenek. Egyetértek önnel abban is, hogy a, bővítés, a bővítési folyamatok összekapcsolódnak, és minden érinti a többi országot is, tehát Horvátország sikere kihat a többiekre is, aztán Montenegro, Szerbia sikere szintén majd még erősíteni fogja a többiek várakozását, illetve a többieknek azon a szándékát, hogy hozzájáruljanak a régió stabilitásához. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, Weigel úr. Howitt úr következik, aki a Macedon ügy jelentéstevője. Három percet kap. Köszönöm szépen. Először is külügyminiszter úr, köszönöm az elmondottakat a Mladics letartóztatása kapcsolatban nagyon óvatosan nyilatkozott, de szerintem nyugodtan üdvözölhetjük ezt. Ez egy hatalmas lépés, amely előre mutat, nem csak a bővítés miatt, hanem az emberi jogok kérdése miatt. Nyilván többet kell még vizsgálódni annak kapcsán, hogy megtudjuk, hogy ki védte, ki bújtatta, és így tovább és hogy jelzést küldjünk a régió valamennyi országának. Természetesen Tagyics még mindig szabadlábon van, az ő letartóztatásáért is szót kell emelnünk, de nyilván a bíróságok ezekben az országokban el kell, hogy végezzék a munkájukat. De szerettem volna még arról is kitérni, hogy ugye megvan annak a veszélye, hogy csak a nagyobb országokkal foglalkozunk, Horvátországgal, Szerbiával. Jelentéstevőként nekem ez nagy megtiszteltetés, hogy én macedóniai jelentéstevője lehetek. A fájrom kapcsán mondjuk én aggódom egy picit arról, hogy mindig az óra megállításáról beszélünk, és az óra elindításáról nem. És mondjuk szeretném, hogy Montenegro és Szerbia is megkapja a dátumokat a tárgyalások elkezdéséhez, mondjuk mielőtt még Macedónia megkapja ezeket. Hát nem tudom, hogy ön például Füle biztos úr megjegyzéseit támogatja-e. Füle biztos úr pénteken azt mondta, hogy ő nagyon reméli, hogy még idén beindulhatnak a tárgyalások arról is beszélt, ugye, hogy Törökországban választások voltak, Macedóniában is választások voltak, úgyhogy kérném ezzel kapcsolatban az ön véleményét. Én ott voltam magánszemélyként, mindannyian láttuk a az EBESZ jelentését a választásokról, tehát nagyon világos, hogy sikeresek voltak ezek a választások, vannak azért még tanulnivalók, de a múlthoz képest előrelépés történt. Úgyhogy kérdezem, hogy ön is megragadná a lehetőséget, hogy gratulál Macedóniának a választások sikeres lebonyolításához. Végül pedig nem kérem azt, hogy egy konkrét országra vagy ügyre hivatkozzon. De kérdezem, hogy ugye azt mondta, hogy a kétoldali ügyeknek nem kell a bővítési folyamat részévé válni, és hogy a tanácson belül beszéltek arról, hogy ezt hogy lehetne elkerülni. Én akár három vagy négy ilyen ügyre is tudnék gondolni különböző országok között, ahol kétoldalú problémák vannak, és nagyon sokan elmondják, hogy nem voltak sikeresek a tárgyalások, a kétoldalú problémák akadályozták a folyamatot. Tehát nem tudom, hogy a tanács véleményen mi ezekről az országokról, amelyek két oldalon megpróbálják oldani a gondjaikat. Én itt most megint nem utalok szándékosan senkire. De hogy ezek az országok nagyon komolyan úgy érzik, hogy a saját érdekeiket meg kell, hogy védjék, nem dőlhetnek hátra. Ön beszélt Magyarországról, mint olyan országról, amely fontos szerepet játszik. Hát hogyan eh, tud azokra az országokra hatni, akik úgy érzik, hogy a saját érdeküket meg kell, hogy oldják, hogyan tud rájuk hatni annak érdekében, hogy ne akadályozzák a bővítési folyamatot a tanácson belül. Köszönöm. Köszönöm, Howitt úr, mondja az elnök úr. Most pedig Brandner úr, következik három percre, kérem. Um, and good morning. And thank you. Jó napot kívánok! Szeretnék köszönetet mondani a magyar elnökségnek, hogy ezt a témát ilyen fontosnak tartja. Nagyra értékelem, hogy Horvátország milyen nagy előrelépést ért el az elmúlt években és az elmúlt hónapokban. Azonban attól, amiatt aggódunk, hogy, hogy Splitben a Gay Pride felvonuláson micsoda incidensekre került sor egy nappal a brüsszeli aláírás után. Egy nappal azután, hogy Brüsszeltől zöld utat kaptak, rossz jelzéseket kapunk Horvátországtól. Kicsit aggódunk emiatt, hogy milyen reformok, hogyan hajtják végre a reformokat az elkövetkezendő években a, a csatlakozás előtt. A reformokat monitorozni kell, hogy biztosítsuk a jelenlegi folyamat visszafordíthatatlanságát és ez parlamentek közötti együttműködésen kellene, hogy alapuljon a parla- az Európai Parlament, a Horvát Parlament között, és a civil társadalom és a, e, az elit bevonásával, értelmiség bevonásával. A, a hatás az ne, ne az legyen egy negatív értékelés esetében, hogy a csatlakozást elhalasztják, hanem politikai nyomás, az európai eh, támogatások csökkentése, és harmadszor, hogyha tényleg úgy látjuk, hogy a reformok visszafordulnak, akkor lehetne eh, elhalasztani a csatlakozási időpontot, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lendületet fenntartsuk, és támogassuk azokat a szereplőket, akik Horvátországban, akik az európai értékekért küzdenek. Biztosítanunk kell, hogy ezt a lendületet ne veszítsük el. Ennyit mondanék Horvátországról. Ami a bilaterális ügyeket illeti, a kollégák ezt már említették, kulcsfontosságú kérdés, amit mindig fel kell vetni, hogy a bilaterális kérdéseket a csatlakozás előtt kell megoldani. Ebben az összefüggésben örültem annak, hogy ön azt mondta, hogy Szerbia és Koszovó közötti párbeszéd pozitív dolog, és ebben az összefüggésben kérdezem, hogy, hogy önök hogyan folytatják az, eh, az európai tagállamok, eh, vagy hogyan látja az európai tagállamok részéről, mi a helyzet Koszovó elismerésével? Van-e előrelépés? Eh, a szerbeket arra ösztönözzük, hogy tegyenek lépéseket, de mi a helyzet nálunk itthon? És ahogy Szoboda úr is már említette, biztosítanunk kell azt, hogy ne olyan jelzést küldjünk Horvátországnak, hogy jó, minden rendben van, és most vége a folyamatnak. Én Németországból érkeztem, és Németországban is az a vélekedés, az emberek nagy része úgy vélekedik, hogy jó, Horvátországot még befogadjuk, de aztán utána becsukjuk a kapukat. Szeretnék gratulálni az elnökségenek, hogy ilyen nagy prioritást szentelt a régiónak. Köszönöm szépen. Páskó kollégája szó. Well, thank you very much. A külügyi bizottság elnöke. A very good morning to... Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm Önt, miniszter úr, másodszorban pedig köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait, a valós döntéshozók véleményét a bővítési témában, amely rendkívül fontos terület. Harmadsorban egy kérdést intéznék önhöz. Hogyan lehet egyeztetni Törökország tagjelölt státuszát azzal a tényel, hogy regionális hatalommá válik ez az ország egy olyan térségben, amely továbbra is nagyon fontos az Európai Unió számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Páskó úr. Angura kis kolléga következik, maximum három percre kérem. Mike. A mikrofont nem kapcsolta be a képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Miniszter úr, szeretnék valamit itt kihangsúlyozni. Ugye azon hangok ellenében, akik ugye nagyon negatívan nyilatkoztak, azt mondták, hogy tehát ilyen nacionalista jellegű eseményekre utaltak, és így tovább. Horvátország mégis teljesített minden szükséges követelményt, és szerintem ugye a szomszédos országokban is meg kell oldanunk a hasonló problémákat. Hát tudjuk, hogy van egyfajta imperialista tendencia, amit megfigyelhetünk, vannak kétoldalú problémák. Egyetértek önnel a, az a kapcsolatban, hogy a párhuzamosok, párhuzamosok időnként találkozhatnak, és én nagyon reménykedem abban, hogy nem a végtelenben fognak találkozni ezek a párhuzamosok, tehát hogy nem veszítjük el ezt a kapcsolódási pontot. szerintem is szükséges megoldani mondjuk a név kérdését. Ugye mindig Macedóniáról beszélünk, de ez például még egy megoldatlan probléma. Én azt kívánom, hogy javuljanak a kapcsolatok, és hogy valóban jó szomszédsági kapcsolatokról lehessen beszélni a Balkán térségben. Úgyhogy én eh, még azért reménykedem, és az elnökségtől várok még egy picit. Két eh, kérdést szerettem volna önnek feltenni ahogy tudják, vagy tudja, ugye a gazdasági válság különös módon sújtotta ezt a térséget, hiszen ez a térség kevésbé volt fejlett. Mondjuk Görögországot, ha megnézem, ott azt látom, hogy az állampolgárok legnagyobb része azt kéri, hogy távozzon az ország az EU-ból a mostani nehéz gazdasági helyzetben, és közben Horvátországban pedig a társadalomnak van egy nagy része, amely ellenzi a csatlakozást és mondjuk nem tudom, hogy Szerbiában is, hogyha a kutatásokat elvégzik, akkor ennek milyen eredménye van? Hát általában azt mondják, hogy hát Mladic nem bűnös, nem tett semmit, és így tovább a társadalom támogatja. Szerintem ez azért nagyon fontos, ezekkel foglalkozni kell. Például ugye Bulgária, Románia is csatlakozott, és ott is komoly problémák voltak, a régi eutagokhoz képest. Az Európai Unió jövője múlik ezeken a kérdéseken, és mindig is napirenden kell tartani ezeket az ügyeket, még például Izland esetében is. Tehát például attól tartok, hogy mondjuk egy csatlakozással akár újabb problémák is teremtődhetnek. Megköszönöm, amit tettek, megköszönöm az elnökségnek a munkát, és megköszönöm Horvátországnak azt is, hogy fogadta a mi delegációnkat. Természetesen tudjuk, hogy ugye ha nem lett volna jövőbeni csatlakozás lehetősége, akkor nem is mentünk volna el, és nem is foglalkoztunk volna a munkanélküliséggel sem. Tökes, Tökés úr következik, aki a parlament alelnöke, három percre kérem maximum. Tisztelt elnök úr, kedves külügyminiszter úr, tisztelt kollégák, engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy Martonyi János külügyminiszter Kolozsváron született romániában ugyanabban a városban cluj napoca ahol én magam is születtem és az ő személye jól jellemzi azt az együttműködést jelképezi azt az együttműködést amely románia és magyarország között kialakult és külön köszönöm hogy támogatta a magyar elnökség Románia schengeni csatlakozását Bulgáriáival együtt. Tegnap Kukán eh, elnök úrral együtt alkalmam volt vendégül látni eh, az albániai küldöttséget. Eh, az ő esetük tipikus esete annak, hogy belső okok miatt nincs előrelépés az albán integrációban mert egyszerűen nem tudnak kiadni egy közös nyilatkozatot annyira ellentétben állanak a kormánypárti és az ellenzéki politikusok. viszont vannak olyan esetek ahol a külső akadályokat kellene elhártani gondolok itt makedóniára a román küldöttek többségével együtt mondhatom hogy hogy függetlenül a névvitától meg lehetne kezdeni a tárgyalásokat a csatlakozási tárgyalásokat a makedón féllel tehát én ezt továbbra is határozottan szorgalmazom. végül engedjék meg hogy örömömet fejezzem ki a magyar elnökség munkája és elismerésemet fejezzem ki a magyar elnökség munkája iránt orbán viktor miniszterelnök is az utóbbi időben meglátogatta albániát is most talán bosznia hercegovinát tehát különleges figyelmet fordt a nyugat balkáni országokra ellentétben azzal a sok támadással amely őt és a magyar kormányt éri. én büszke vagyok erre és tudják hogy a kisebbségi kérdés terheli a kárpát medencei balkáni viszonyokat magyarok vannak szerbiában horvátországban külön öröm számunkra hogy ezeket az ellentéteket felül tudta haladni a magyar elnökség sőt épti a hidakat és az együttműködést ezekkel az országokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tőkés úr. Most Líze kolléga következik aki a Biztonság és Védelmi Albizottság alelnöke, kérem három perc legyen. Bardzo, panie przewodniczący. E, ja na pewno nie... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok három percet e, igénybe venni. A miniszter úrnak adom át a hozzászólási időmet. Az előttem szólókhoz szeretnék csatlakozni, akik a magyar elnökségért e, és munkájukért köszönetet mondtak. Szeretnék én is köszönetet mondani önöknek az eredményeikért. Az Európai Unió úgy működik, és ez az elnökség logikája, hogy van egyrészt ez a rotáló eh, elnökség, és a tárgyalások sikerének receptje az lehet, amit ön is megnevezett. Ez azt jelenti, hogy A következő elnökségnek át kell adni azt, amit tapasztalatot gyűjtöttünk, amit elértünk, és ebben segíteni a következőket. A magyarok és a lengyelek ismerik azt a közmondást, hogy a magyar és lengyel két jó barát. Az én kérdésem a következő. Hogyan működik ez? a, minisz, a külügyminisztériumunknak átadták-e már a tapasztalatokat, ismereteket, vannak kapcsolatok, továbbadják-e azt, amit elértek, Eh, Sikorski miniszternek át tudják-e adni a tapasztalataikat? Grazie, onorevole Lizek. Köszönöm Lizek úrnak. Gáller úr következik, három percre kérem. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, én is szeretnék köszönetet mondani a sikeres fáradozásaikért és a horvátországi tárgyalások lezárásáért tett lépéseikért. Magyarország azt mondta eh, kezdetben, hogy szeretnénk nagyon ambiciózusak lenni, aztán, hogy a végén, hogy a, az ünnepélyes aláírás a mi elnökségünk idejére esik, vagy nem, az végül is nem annyira fontos, mondták a magyarok, hát ez egy nagyon pragmatikus és, és jó hozzáállás, ezért köszönetet szeretnék mondani. Kérdezem, hogy várnak-e valamilyen utolsó pillanatban bekövetkezhető bekövetkező zavarokat, vagy zöggenőket, egyes országok visszafogottak voltak, Hollandia az utóbbi időben, Szlovéniának is felmerültek problémájai a Piráni öböllel kapcsolatban. Kérdezem, hogy az utolsó pillanatban várják-e, hogy valami akár közbeléphet, vagy minden pozitív lesz. Ami Macedóniát illeti, úgy értek a többi kollégával, akik azt mondták, hogy bizony Görögországgal egyeztetni kellene azzal kapcsolatban, hogy ne blokkolják a csatlakozási tárgyalások megkezdését. 95-ben született egy egyezmény, amelyben megállapodtak arról, hogy a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozást nem blokkolják kölcsönösen az országok, akkor sem, hogyha a név problémát még nem sikerült megoldani. Azt hiszem, hogy Görögországot emlékeztetni kellene erre. És még egy kérdésem lenne, várjunk a várjuk -e meg, hogy mi lesz ennek az eredménye, ennek a panasznak vagy kérvének az eredménye a Nemzetközi Büntetőbíróságon, vagy a tanács dönt? Köszönöm szépen. A vitát Kasszulides úr zárja. Kasszulides úr, három perc. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, Howitt úr kérdéséhez csatlakoznék. Ő beszélt ugye arról, hogy két oldalú tagállamok, illetve külső államok közötti két oldalú problémák esetleg akadályozhatják a bővítési folyamatot. És ehhez a kérdéshez én hozzátennék egy másikat. Azt mondom, hogy tehát azt kérdezem, hogy vajon az Európai Unió az elnökségein keresztül nem érzi-e, hogy többet kellene tenni, vagy energetikusabban, aktívabban kellene fellépni annak érdekében, hogy segítséget nyújtson ezeknek a kétoldalú gondoknak a feloldásában. Mert ugyan a bővítési folyamat elkezdődik, azért már azt is láttuk, és ezt több alkalommal láttuk, hogy ezek a kétoldalú ügyek aztán jönnek, befolynak a tárgyalásokba, és akkor ezek az akadályok újra és újra felmerülnek, gyakorlatilag állandóan ismétlődnek a problémák. És akkor is, hogyha mondjuk olyan ügyek vannak, amelyek közel állnak a feloldáshoz, például ugye a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia esetében, ahol az ENSZ is már előállt a javaslatával a két fél számára Ugye Ban Ki-moon saját maga mondta el nekünk New Yorkban, hogy Görögország elfogadta ezt a javaslatot. És a válasz a Fájromtól ugye majd a választások után érkezik, arra vonat, és én nem tudom, hogy az Európai Uniónak nem kellene -e sokkal aktívabban fellépni egy ilyen helyzetben. Segíteni a két felet támogatni őket a kétoldalú problémájuknak a feloldásában, annak érdekében, hogy aztán tovább mehessen a folyamat, hogy ne legyenek akadályok útközben. Láttunk más példákat is egyébként, a Balkán térségben is, ugye Horvátországnak is volt ilyen gondja, tehát láttuk, tudjuk, hogy ezek a problémák előbb-utóbb felmerülnek időről időre. Köszönöm Kasulidis úrnak, és akkor most a miniszter úrnak megadom a lehetőséget a lezárás. Az 10 óra 30-ig van időnk, de mondjuk 15 perces késéssel kezdtük, és természetesen miniszter úrnak a szükséges időt megadjuk, hogy a kérdésekre válaszoljon, parancsoljon. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek megköszönöm ezeket a felvetéseket, kérdéseket. Köszönöm az elismerést is. Megpróbálok röviden válaszolni, legalábbis megpróbálok rövidebben szólni, mint azt a bevezetőmben tettem. Elnézést kérek, hogy ilyen hosszasan beszéltem. Természetesen az állt a szándékomban, hogy sokkal több témáról szóljak. Tehát így most a kérdések megadják számomra a lehetőséget, hogy azokról a témákról is szóljak, amelyek kimaradtak az elején. Megpróbálok, mondom, még egyszer nagyon tömör lenni. Először is a magyar érdekek vagy érintettség a bővítésben, a nyugat-balkáni térségben. Hát ez teljesen nyilvánvaló volt. És azt hiszem, hogy ezt mutatta az is, hogy milyen sok találkozó és látogatás zajlott ez alatt az idő alatt. A legjobb példára most utalt az egyik képviselőtők és alelnök úr. Ugye a magyar miniszterelnök úr tegnap Szarajevóban járt, azelőtt pedig Belgrádban, holnap pedig Montenegróba utazik. Én jó magam is nem is tudom már, nem is tudok visszaemlékezni már, hogy pontosan hány találkozón vettem részt a külügyminiszterekkel, miniszterekkel az érintett régió országaival. Tehát nagyon aktívak vagyunk, és ezt soha nem akartuk elrejteni. A saját érdeklődésünket, illetve a nemzeti érdekünket soha nem akartuk elrejteni. Mi, a mi érdekünk az, hogy ez a régió prosperáljon, stabil legyen, és hogy csatlakozhasson. Nem szóltam túl sokat, a kihívásokról. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek kihívások, vannak. De azért van reménysugár Bosznia számára is, ezzel egyetértek. Mindez annak hála, hogy két hiáston főképviselő asszony meg tudta győzni a Republika Szerbszkát, a szerb köztársaságot, amely Bosznia-Hercegovina része, hogy ne halassza el a népszavazást. Nem túl könnyű a helyzet, de azért azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindannyiunknak alapvető érdeke az, hogy ezekben az országokban, mint Bosznia-Hercegovina, Albánia és így tovább, pozitív irányba forduljanak az események. Egyébként a külügyi tanács is meg fogja vitatni majd Albánia ügyét, ha jól emlékszem akkor június 20-án ez egy hétfői nap. És a tanács következtetéseket is elfogad majd. És az alap üzenete ennek egyfajta baráti figyelmeztetés lesz. Arra figyelmeztetjük majd az országot, hogy változtassanak ami a Hágai Nemzetközi Büntető Törvényszéket illeti igen, nincs még vége a munkának, nem csak Hadzsics miatt, hanem azért is, mert a nemzeti bíróságoktól is azt várjuk, hogy határozottan lépjenek fel és járjanak el. Egyébként megjegyzem, hogy Palmerc úrral tegnap találkoztam, és hosszasan megvitattuk az egyes országok helyzetét. Valamennyien egyetértettünk abban, hogy ezt a folyamatot folytatni kell. Az órák leállítása és hát a magyar kalapommal a fejemen magyarként mondhatom, hogy egyetértek. Szerintem ezért is emeltem ki egyébként azt, hogy a bizottság ajánlása követendő, de azért reálisnak kell lennünk, és azt is látni kell, hogy konszenzusra van szükség, és ugye kell minden egyes tagállam beleegyezése. És ez gyakorlatilag el is vezet ezekhez a kétoldalú problémákhoz, amelyekről szóltak. Igen, hát nagyon érzékeny kérdésről van szó. Mert egyfelől ugye tudjuk, hogy segíteni szeretnénk, nyilvánvaló. Szeretnénk bátorítani a feleket sőt, még akár üzeneteket is kívánunk küldeni a felek számára, azt mondva, hogy hát tanácsos lenne megállapodásra jutni, mert egyébként ilyen és ilyen következményekre számíthatnak. De hát mi magunk nem köthetjük meg ezt a megállapodást, hogyha a két fél nem hajlandó erre, akkor kívülről, külső erővel nem lehet őket kényszeríteni semmire. Nem lehet megállapodásra kényszeríteni őket, de sok esetben sikeresek vagyunk, ezt is el kell mondjam. Horvátország csatlakozása például nem lett volna elérhető anélkül, hogy nem állapodnak meg Szlovéniával. Ez sikerült elérni, a szlovén parlament is ezt remélhetőleg jóvá hagyja, és a jövő pénteken, és akkor le lehet zárni a tárgyalásokat. Tehát vannak azért eredmények, ettől függetlenül reálisan kell látnunk a dolgokat és tudnunk kell, hogy amikor nagyon komoly kétoldalú problémák merülnek fel, akkor nyilván megvan a mi szerepünk, de nagyon óvatosan, nagyon körültekintően kell ilyenkor eljárnunk, és tiszteletben kell tartanunk az érintett felek döntéshozatali hatáskörét. Törökország ugyanez, egyetértek önökkel teljes mértékben, én is csatlakozom a gratulációkhoz. Ezért utaltam egyébként Barozó elnök úr és Van Rompuy úr nyilatkozatára, ennek a tartalmával teljes mértékben egyetértek, szerintem ez az az üzenet, amelyet Törökországnak küldenünk kell, vagy kellett. Ami a meleg büszkeség menetét illeti, Lantner asszony, egyetértek önnel, hogy ez jó bizonyíték arra, hogy, vagy jó ok arra, hogy lássuk, hogy a monitoring folyamatot működtetni kell, Horvátország is ide tartozik, azért vannak apró dolgok, mondjuk technikai vagy jogi kérdések, amelyeket még tisztázni kell. Most dolgozunk egyébként nagyon intenzíven ezeken a kérdéseken. Az úriember, aki itt mellettem ül, többet tudna erről mondani önnek, de hát egy szóban én csak annyit mondok, hogy azért optimisták vagyunk. Zárójelben megjegyzem, hogy mindentől függetlenül a csatlakozás kulcsa az mindig a tagállamok parlamentjeinek a zsebében van, ha fogalmazhatok így, hiszen ezek a parlamentek lesznek azok, amelyek majd ratifikálják a végén a szerződést. Persze mindez egy teoretikus okfejtés, de ettől függetlenül azért lesz monitoring, tehát lesz nyomonkövetés, olyan módon, amelyre ön is utalt, és szerintem ez elfogadható lesz mindenki számára. Aztán Koszovó elismerése. Ugye tudjuk, hogy a tagállamok megosztottak ebben a kérdésben. Hát nagyon barátságosan meg lehet ezt vitatni, azok, akik elismerik Koszovót, nagyon barátságosan el tudnak beszélgetni azokkal, akik nem ismerik el Koszovót. Ezt megtesszük minden alkalommal a kollégáimmal, mindig felvetjük minden egyes ülésen a kérdést, mert nagyon jól ismerjük az érveket mindkét oldalon, megpróbáljuk meggyőzni a feleket. Ugye én a saját szempontomból megpróbálom meggyőzni azokat, akik nem ismerik el Koszovót, de ismerem a saját korlátaimat, tisztában vagyok ezekkel, és megint ugyanaz a helyzet, kívülről nem lehet kényszeríteni senkit, de a legfontosabb dolog az az, hogy el kell mozdulni lépni kell. Ezért támogattuk nagyon határozottan a Pristina és Belgrád közötti párbeszédet, ami beindult. És nagyon nagy örömmel láttuk, hogy nem csak, hogy észszerű párbeszéd volt, hanem sikerült előrelépést is elérni azokban az ügyekben, amelyekkel ugye foglalkozhatnak. Anélkül, hogy ugye a státusz kérdésére kitérnének. Aztán még Törökország kapcsán. Nem látok én itt ellentmondást vagy konfliktust. Törökország jövőbeni tagsága között, illetve a között, hogy Törökország időközben egy jelentős regionális hatalommá nőtte ki magát. Szerintem mire Törökország elérkezik a csatlakozáshoz, egy még fontosabb regionális szereplő lesz majdnem azt mondtam, hogy globális hatalom, vagy fél globális hatalom, de szerintem ettől Európa csak erősödik. Ez egy hatalmas kihívás egyébként, az a kérdés, hogy vajon mit kérünk. Ez a hatalmas befolyással bíró hatalom be Európán belül legyen, vagy kívül legyen. Ez egy stratégiai kérdés, rengeteg alkalommal elemeztük ezt nagyon alaposan, és végül arra a következtetésre jutottunk, hogy jobb, hogyha Törökország bent van, mint kint. De persze azt is megértem, hogy mások esetleg más következtetésre jutnak. Az én szerény véleményem szerint az lenne a jó, hogyha a tárgyalásokat folytatnánk, és próbáljuk a politikai problémákat megoldani, nem csak mi, hanem a törökök is. És itt most az ankarai jegyzőkönyvre utalnék. Így természetesen meg tudnánk majd győzni mindenkit, hogy valóban Európa stratégiai érdeke az, hogy Törökország csatlakozzon. Rövid megjegyzés Magyarország kapcsán, ugye valaki említette, és mondjuk hát ez nem biztos, hogy magyar megjegyzés, ez az én személyes megjegyzésem is. Igen, hát mi már 7 éve vagyunk az Európai Unió tagjai, és ezzel kapcsolatban csak azt szeretném kiemelni, hogy a tapasztalataink azért nagymértékben pozitívak. Tehát én azt mondhatnám, hogy hazám sok előnyét látta ennek a tagságnak. Voltak problémáink, gazdasági és egyéb problémák, de ezek nem a tagságunkból származtak, hanem a saját hibánkból. Úgyhogy nagyon világosan szeretnék fogalmazni. Mi élvezzük a tagság előnyeit az Európai Unión belül, és például ez az egyik oka annak, amiért az a meggyőződésünk, hogy a jövőbeni Európai Uniós tagállamok, például Horvátország és aztán a többiek, szintén élvezni fogják majd a tagsággal járó előnyöket, tehát inkább kedvezményezettek lesznek idézőjelben. A lengyel elnökség nagyon jól fog működni, szerintem a következő trió, ugye a következő triót kezdi meg Lengyelország. Nagyon sokszor kiemeltük, hogy ez gyakorlatilag egy különleges közép-európai év, mert a magyarok itt megkezdték a munkát, aztán a lengyelek folytatják. Ez kiváló lehetőség két új tagállam számára, két közép-európai állam számára, mert ők el tudják végezni a munkát, és be tudják bizonyítani, és be tudják bizonyítani a többi tagállamnak azt, hogy képesek erre. Egy megjegyzés. Az a tapasztalatom, hogy a legfontosabb kérdések kapcsán, ugye most a bővítésről beszéltünk, de rengeteg más téma van, kohéziós politika, energiapolitika és így tovább. Tehát a legtöbb fontos kérdésben az egyik következtetés, amit levonhatunk ebből az 5-6 hónapból, az az, hogy Közép-Európa nagyon jól működik. És a bővítés terén is nagyon jól tudott tevékenykedni. Azt hiszem ez elég világos üzenet volt a mi részünkről. Én most az új tagállamok, vagy a közép-európai tagállamok nevében szólok. Ugye mi mindig is elmondtuk, hogy mi ezt kérjük, ezt komolyan vesszük. És szerintem ez is szerepet játszott az eseményekben. Nos, hát én nem várok egyébként utolsó pillanatban semmiféle bökkenőt vagy akadályokat, ezt is nagyon világosan el kívánom mondani. Hogyha kevésbé komolyan fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy még hogyha számítanék is ilyen kis fennakadásokra, akkor sem mondanám meg, de nem ez az igazság. Én valóban nem számítok semmilyen különösebb fennakadásra. A második kérdése arra utalt, hogy a Nemzetközi Bíróság által kezdeményezett folyamat, ugye, amit Macedónia indított, ez hogyan zárul le. Most várjuk a bíróság ítéletét, szeptember-októberben születik ez meg, és majd meglátjuk, hogy ez mi lesz, és mi lesz ennek a politikai hatása. Most pedig még egy dolog, ezt is említette valaki, és nagyon fontos, persze nem a ma délelőtti ülés témája, de említették Schengent, és ez fontos. A mi elnökségünk abból az alapelvből indult ki, amit én röviden úgy foglalhatnék össze, hogy a befogadás alapelve. A befogadás mit is jelent? Először is a bővítést, és erről beszéltünk. Elmondtam, hogy mit sikerült elérni, és hogy mit kívánunk elérni az elkövetkezendő hónapokban és években. De a befogadás az valami mást is jelent. Azt, hogy Romániát és Bulgáriát befogadjuk a Schengeni térségbe. Mi megtettünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy ezt elérjük. És szerintem azért elmondhatjuk, hogy eléggé, elég sikeresek voltunk. Például, hogyha összehasonlítjuk a jelenlegi helyzetet azzal, amilyen ez volt néhány hónappal ezelőtt. De ugyanez az alapelv. A befogadás egyébként arra is utalt, hogy a társadalom peremére szorult csoportok befogadásával foglalkozunk, mint például a romák befogadására, befogadásával, és meg is született, ugye, a, meg is születtek a, a nemzeti roma stratégiák keretei. Tehát valóban a befogadás az elnökségünk munkájának egyik sarokköve volt, egyik alapelve volt. Megpróbáltuk ezt az alapelvet a lehető legtöbb alkalommal a bővítés keretén belül is alkalmazni. Ezzel szeretném megköszönni még egyszer az érdeklődésüket, a kérdéseiket, az ajánlásaikat, a gondolataikat, és külön köszönetet mondok még egyszer a segítségükért. Köszönöm, hogy segítették a magyar elnökséget ez alatt, az öt és fél hónap alatt. Végül azt mondanám, hogy nagyon remélem, hogy nem kell majd megállítanunk az órát, hanem hagyhatjuk ketyegni, de hát egyébként is az időt nem tudjuk megállítani. És ha tisztában vagyunk a változó idők elvárásaival, hogyha mindig mi tudjuk, hogy mi történik párhuzamosan az eurón, eurozóna, a gazdasági válság, a globális fenyegetések, és így tovább, akkor remélem, hogy megértjük, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy lelassítjuk az időt, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy leállítjuk az órát, mert le kell zárni a tárgyalásokat június végéig. Köszönöm szépen. Grazie, signor ministro. Gra- Köszönöm szépen, miniszter úr. Megköszönöm az elmúlt hónapokban végzett munkáját, és köszönöm szépen, hogy a parlamentre eh, figyelmet fordítottak, ránk mindenképpen számíthat, mi osztjuk, osztozunk ezekben a reményekben, és a szándékunk is megvan, hogy egyesítsük erőinket, és együtt dolgozzunk, hogy a célkitűzéseinket elérjük. Tehát köszönöm még egyszer, és nagyon jó munkát kívánok az intézményi e, lépésekben. Tehát elköszönünk öntől, és én nekem is el kell köszönni önöktől, Paskó kollégára hagyom most az elnöklést, ő fogja a napirend tárgyalását folytatni, a jövő héten találkozunk mindenkivel a viszontlátásra. So, dear friends, let us... Kedves kollégák, akkor folytassuk az ülést, mert eh, nagyon sűrű a programunk, és szeretnénk, szeretnénk végére érni a napirendnek. Most, most pedig Tök és Lászlónak fogom megadni a szót az Európai Parlament alelnökének. Ő készített ugyanis egy véleményt a katasztrófákra adott uniós válasz erősítése felé. A polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás szerepet tessék öné a szótők is. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul fogok beszélni. The Commission's communication. Az Európai Bizottság készítette egy közleményt 2010-ben amely egy erősebb európai katasztrofára adott uniós válasz, válasz erősítéséről szól, és ez kimondja, hogy további javításokra van szükség azzal kapcsolatban, hogy hatékonyabb, össze, koherensebb és láthatóbb legyen az Európai Uniós segítségnyújtás összességében. Emellett hangsúlyozza azt, hogy integrált hozzá megközelítésre van szükség a válaszadás, a felépítés, megelőzés, katasztrofákra való reagálás terén. És erre külön oda kell figyelni. A szolidaritás szellemében, amely szolidaritás az egyik alapértéke az Európai Uniónak, én a véleményemben arra eh, koncentráltam, hogy jobban kell koordinálni, jobban és erősebb, jobbá és erősebbé kell tenni a katasztrófákra adott uniós választ, a válaszadási, katasztrófa válaszadási eszköz erősítése által. A Lisszaboni szerződés új jogalapot vezet be, és ezzel új eh, koordinációs lehetőségeket tesz lehetővé. A külügyi szolgálat létrehozása esélyt ad arra, hogy koordináljuk és javítsuk a katasztrófákra adott választ, és a politikai és biztonsági elemek összefüggését és összekapcsolását. Az Európai Bizottságon belül a KKBP-ért felelős szolgálatokon, illetve az Európai Uniós delegációkon nagyobb együttműködésre van szükség. Egy fontos elem emellett a katonai eszközök használata az oszlói iránymutatásoknak megfelelve, és utolsó lehetőségként, mert ez nagyban hozzájárulhat a katasztrófákra adott válaszok hoz ezek sikeréhez. Emellett hangsúlyoztam végeredményben azt is, hogy átfogóbb kommunikációs stratégiára van szükség ahhoz, hogy azért, hogy erősítsük az Európai Unió láthatóságát a kedvezményezett országokban, és hogy jobban megértsék az Európai Uniós fellépést a polgárok. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen eh, Tőkés úrnak. Ez nagyon fontos téma ez, amelyet eh, Tőkés úr eh, vállalt. Tőkés úr a legfontosabb pontokat felvetette. Roberto Gualtieri, az álnyék jelentéstevő kapja meg a szót, tessék, öni a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy az az értékelé, ez a véleményem tervezett, ennek az értékelése a következő lehet. Olyan gondolatokat fogalmaz meg ez a vélemény, amelyet már más jelentésekben megfogalmaztunk, például az Albertini jelentésben, amely a ö, CFSP-ről szólt, és ez is hangsúlyozza az Európai Unió különböző külső fellépési eszközei közötti összehangoltság fontosságát, főleg amikor katasztrófákra adott válaszra ról van szó. A külügyi eh, szakbizottságnak, eh, illetve a külügyi eh, külügyekkel foglalkozó személyeknek pontosan ez a feladata, hogy ezt a koordinációt erősítsék, hiszen problémák merülhetnek fel a közösségi szintű szinergia elérése során, elérésében, a humanitárius segítségnyújtás, illetve a katasztrófákra adott reagálás terén a külügyi szolgálat részéről. Ennek a két területnek ugye különböző jogi alapjai van, vannak, azonban gyakran a való világban a katasztrófák, ugye term, általában természeti katasztrófák szoktak lenni, de humanitárius katasztrófák is lehetnek, amelyek összefüggnek egymással. Itt autonómiára van szükség, politikai beavatkozás, és szükséges az is, hogy a humanitárius segítségnyújtást hatékonyabbá tegyük. Tehát itt a koherenciát kell megerősíteni. Mondjuk van annak, megvan annak a kockázata, hogy a humanitárius segítségnyújtás, amelyet ugye a bizottság nyújt, külön marad elkülönül a külügyi szolgálat fellépésétől. Én úgy látom a véleménynek ez a szelleme, és ez teljes mértékben, ezt teljes mértékben osztom, ezt a megközelítést, és természetesen ugye van egy olyan megjegyzés is, hogy föl lehessen használni katonai képességeket, például a humanitárius segítségnyújtáson belül, mint például történt ez már, például ugye a pakisztáni áradások kapcsán. Ott ugye a katonaság, a bizottság képviseletében kontrollálta a katonai eszközök felhasználását annak érdekében, hogy, segítség segítsék, támogassák az Európai Unió humanitárius fellépését de természetesen vannak ennek korlátai, vagy hogy is fogalmazzam jobban, bizonyos előjogokat azért tiszteletben kell tartani, az európai intézmények előjogait, illetve az intézmények feladatát, ez közösségi kompetencia, megvan ugye a biztos, tehát ezt az elemet nem lehet vitatni egyáltalán de az operatív szinten az biztos, hogy meg kell erősíteni a szinergiákat és a koherenciát. Ez számomra nagyon fontos, és ha jól értelmezem, ugye ez a vélemény szelleme, ebben a szellemen született. Ezt osztjuk, tehát, ahogy már mondtam, de vannak módosító indítványok, amelyek javíthatják a, még a véleményt. Franciska Brandner is már írt egy-két módosítót, de egyébként a szöveget általános szempontból támogatjuk. Köszönöm, Gualtieri úr. Brandner asszony. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentés bemutatását. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos jelentésről van szó. Minden egyes alkalom, alkalommal, amikor katasztrófa történik, akkor erre gondolunk, erre akarjuk használni. Tehát azt hiszem, hogy akkor is, hogyha nem, éppen jelenleg nem fenyeget ilyen katasztrófa, nagyon fontos ezt észben tartani és a megfelelő kapacitásokat kiépíteni. Egyetértek az előző felszólalókkal, koherenciára és koordinációra van szükség, különösen a külügyi területen. Azonban még mindig nem vagyok biztos abban, hogy a külügyi szolgálat, illetve a humanitárius segítségnyújtásért felelős bizottság, biztos közötti munkamegoldás hogyan működik. Bizonyos esetekben nem fontos, vagy nem szükséges az, hogy a külügyi szolgálat annak minden aspektusában bevonjuk. Meg kell tartani humanitári segítségnyújtás semlegességét, függetlenségét, ezt rendkívül fontosnak tartom. Hiszen, hogyha nem akarjuk ezt a politikai célkitűzésekkel összekeverni, összevonni, akkor nagyon fontos, hogy az intézményi struktúrák, illetve felelősségi körök elválasztódjanak egymástól. Fontos tehát, hogy független legyen, semleges legyen, és ezt a biztos is támogatja. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a humanitárius segítségnyújtás lebegjen a szemünk előtt, nem pedig a politikai célok. Ezt várják tőlünk az emberek is, akiknek a segítséget nyújtani kívánjuk, illetve a kormányok is. Tehát a függetlenség és a semlegesség rendkívül fontos. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyos esetekben, vagy esetleg elég gyakran ne lenne szükség a külügyi szolgálat terepen, terepen történő együttműködésével. Mégis fontosnak tartom a függetlenséget, a semlegességet, és ezért nyújtottam be módosítókat, amelyeket kiemelnék. Másodszorban nem, nem csak Európai Uniós szintről beszélünk, hanem azt is meg kell említeni, hogy a tagállamoknak mi a feladatuk. Valóban szolidaritásról van szó, de ezen kívül felelősségről is, és meg kell győződnünk arról, hogy a tagállamok rendelkezésére állnak azon kapacitások, amelyekkel egy katasztrófára reagálni tudnak, és ezeket ki is alakítják. Jelenleg a tagállami kapacitás hogyha azt mondjuk, hogy a, a, dele, a tagállami kapacitás felgyorsul, az nem vezethet ahhoz, hogy szabadon szabadon lépjenek a tagállamok, nem lehet, elé, nem lehet egy olyan helyzetet kialakítani, ahol esetleg a tagállamok pénzt próbálnak spórolni ezen. Ezért koordinált együttműködésre van szükség, és ezért nyújtottam be a 11-es módosítót. És végül egy utolsó megjegyzés. Fontosnak tartom azt is, hogy a humanitárius terület területen az ENSZ lesz a fő koordináló szerv, és nagyon sok esetben valóban az ő területük, az ő testületük az, amely a koordinációs szerepet betölti a tagállamok között, illetve a világon is. Tehát, hogyha jobban sikerül együttműködnünk, még akkor is ezt az ENSZ égisze alatt kell tenni, hiszen nem csak egy fontos szereplőről, hanem az egyik legfontosabb szereplőről van szó. Szóval ezek voltak a megjegyzéseim, de ezen kívül nagyon jónak tartom a jelentést, és támogatni fogjuk azt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Brandner asszony. Az Európai Bizottság kapja meg a szót mégpedig a sürgősségiségi esetekben adott reakcióért felelős osztály Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentést a vélemény készítőjének, a vélemény tervezett elkészítéséért, és köszönöm a szakbizottságnak, hogy ilyen nagy figyelmet szentel ennek az ügynek. Néhány perc áll rendelkezésemre, és szeretném felhívni a figyelmüket néhány intézményi kérdésre, különös tekintettel a főképviselő alelnök szerepe a jelenlegi tervezetben. Néhány tényszerű és intézményi kérdést említenék. A civil társadalom védelme, illetve a katasztrófára adott reagálási, reagálás eszköze a legfontosabb eszközö, eszközök. A lakosság védelme és a humanitárius segítség életmentést is magába von, tehát azonnal reagálni kell a katasztrofák esetén, vagy egyáltalán nem. És ez nagyon fontos a kulcsfontosságú a katasztrófára való reagálásban az idő. Mind a lakosság védelmében, mind a katasztrófa elhárításban minden pillanat számít. Meg kell érteniük, hogy az Európai Bizottság ezért aggódik, hogyha újabb koordinációs szinteket akarnak létrehozni. Harmadszor, a, lak, a lakosságvédelme védelme rendkívül fontos, az egész lakosságvédelmi mechanizmus azért jött létre, hogy a tagállamok közötti koordinációt erősítsük az Európai Unión belül a katasztrófákra adott reagálások során. Azonban ez a mechanizmus úgy döntöttünk, hogy szükség esetén az Európai Unión kívül is bevethető, specifikus koordinációs szerepekben állapodtak meg a tagállamok a jogszabályalkotás során ennek érdekében. A következő pont az Európai Unióról szóló szerződés előírja, hogy az Európai Bizottság képviseli az Európai Uniót kív, külső szinten, kivéve a KKBP-t. Ez az eset a lakosság védelem terén is, illetve a humanitárius segítségnyújtás eh, terén is. Az eh, Európai Unió működéséről szóló szerződésben található meg erre a jogalap, és ennek végrehajtásáért az Európai Bizottság felelős. Tehát, hogyha az Európai Unión kívül lépünk föl, akkor ez jogi szinten az Európai eh, Bizottság felelősségébe tartozik eh, Európai Uniós külső külpolitikai fellépés keretén. Ami a koordináció, mint fogalom használata ebben az összefüggésben egy kicsit problematikus lehet. A koordináció, mint fogalom, nagyon sok különböző jelentéssel rendelkezhet, ez lehet. Egyesek úgy gondolják, hogy ez parancsadás és végrehajtás, mások úgy gondolják, hogy ez csak információgyűjtés. A mi véleményünk szerint a legfontosabb a, a tisztánlátás. Tisztán kell látnunk azt, hogy ki mit csinál és ki miért felelős. Ezért azt javaslom, hogy a szerződés a szerződés szövegéhez kapcsolódjunk és a következetességről beszéljünk, nem pedig újabb fogalmakat vezessünk be, mint például a koordinációs szerepvállalás. Nincs kétség afelől, hogy az Európai Bizottság, főleg Georgieva biztos asszony az elsődleges illetékes személy a katasztrófákra adott reagálás terén, mind az Európai Unión belül, mind kívül. Tehát nagyon fontos szolgálatunk van, szükség esetén hívást kapunk, és telepítjük a segítséget, egy célba juttatjuk a segítséget a civil lakosság védelme, illetve a katasztrófa védelem terén. A katasztrófára való reagálás független kell, hogy legyen, semleges kell, hogy legyen, nem lehet ez politikai lépés a segítségnyújtás megadásakor kommunikálunk és együttműködünk másokkal, hiszen egyetlen katasztrófa sem olyan, mint más, egyik sem hasonlít a másikra, és itt konzisztensnek kell lennünk. Szorosan együttműködünk a külügyi szolgálattal, hogy biztosítsuk azt, hogy az egész Európai Uniós fellépés következetes és egységes. Az Európai Bizottság felelős azonban a természeti katasztrófák esetén az első reagálásra, és erről szól ez a nyilatkozat. Az Európai Bizottság vezető szerepet eh, játszik eh, a természeti katasztrófák eh, esetében, politikai katasztrófák esetében más a helyzet, nyilván ez a főképviselő és az alelnökre ruházódik itt a vezető szerep. Összességében nyilván van még feladatunk, és a munka feltételeket javítani kell az együttműködés során a katasztrófa reagálás esetén, de mi véleményünk szerint nincs szükség további koordinációs szintekre, hiszen ez párhuzamos munkákat eredményez és csökkenti a reagálás eh, hatékonyságát és sebességét. Koherenciát kell biztosítani, és ez jó kommunikációval, az információk átadásával és a gyakorlati együttműködéssel valósulhat meg. Nagyon hálás lennék a jelentős, te, jelentéstevőnek és a szakbizottságnak, hogyha ezeket a témákat figyelembe vennék, főleg az hozzászólásom első részét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Tácko úrnak. Biztos vagyok benne, hogy folytatódik a párbeszéd ebben a témában. Nyilván ezeket a kérdéseket figyelembe fogjuk venni. Én azonban azon a véleményen vagyok, hogy figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy olyan helyzetekről lehet szó, amelyek fontosabbak, mint a mi játszmáink, intézményi um, játszmáink és irítségeink. Hogyan lehet ezeket az akadályokat megszüntetni? Biztos vagyok benne, hogy a párbeszédet sikerül folytatni a jó eredmény érdekében. A szavazás jövő héten, június 21-én lesz, az illetékes bizottságban pedig július 13-án, szeptemberben kerül a téma a plenáris elé, ennyit tudok elmondani a témában. Köszönöm szépen, és akkor most ezzel rátérnénk a következő napi rendi pontra. Akkor folytatja az elnök. Pierre Antonio Panzeri, a Magreb országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke. Nemrégiben tért vissza Marokkóba. Szeretném megemlíteni eh, Bajda eh, asszonyt eh, is, akit szintén üdvözlök, ő Marokkóból érkezett, Páncéri úr kollégája, és várjuk az önök beszámolóját. Antonio, öné a szó. Grazie, Presidente. Volevo solo... Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna röviden beszámolni a Parlamenti Vegyes Bizottság üléséről, amelyet Marokkóban tartottak május 16 tól 20-áig. Ezt a találkozót Rabatban, Rájumban és Kaszablankában tartottuk. Fontos dolgokról beszéltünk, a politikai reformokról, a regionalizációs folyamatról, fölmerült a migrációs politika, ami nagyon fontos, és hát mindannyian tudják, hogy kényes, kicsit ellentmondásos, érzékeny kérdések ezek például a halászati megállapodással kapcsolatban és a mezőgazdasággal kapcsolatban is. Találkoztunk a mezőgazdasági miniszterrel, a marokkói mezőgazdasági miniszterrel, és ez egy nagyon fontos találkozó volt, nem csak azért, mert így most már valóban megértettük, hogy mik a nyitott kérdések, hanem a konklúziók miatt is, ugyanis a marokkai mezőgazdasági miniszter teljesen explicit módon a halászati bizottságot és a mezőgazdasági bizottságot is meghívta Marokkóba. Tehát az EP e két szakbizottságát meghívta, hogy jöjjenek el Marokkóba, és tekintsék meg a politikák előrehaladását ezen a két területen. Ami engem illet, én már küldtem is egy levelet a halászati szakbizottság elnökének, Fraga Esztevez asszonynak, hogy erre a látogatási eh, meghívásra, felhívásra reagáljon, és a lehető leghamarabb el tudjanak utazni Marokkóba. Találkoztunk Fassafarivel a eh, külügyminiszterrel is, a barokkai külügyminiszterrel is, és ez egy nagyon fontos eh, találkozó volt, szintén ezt mondhatom róla. Fontos volt a végkövetkeztetés, azt láttuk, hogy a miniszter úr késznek mutatkozott arra, hogy a parlamenti vegyes bizottságot meghívja a legközelebbi tasolási tanácsülésre, amelyet decemberben tartanak. Most is ugyanaz a helyzet, tehát közös levelet fogunk írni a főlebiztos úrnak, illetve a miniszter úrnak azért, hogy a szavak után jöjjenek a cselekedetek is, tehát ismerjük el a vegyes, parlamenti vegyes bizottság politikai gazdasági szerepét, és hogy legyen ez a bizottság is jelen a folyamatokban, tehát tudjon fontos szerepet játszani. Elfogadtunk ajánlásokat a regionalizációs folyamatot illetően, amely Marokkóban zajlik. Ez egy közös nyilatkozat volt, közös nyilatkozatot írtunk alá a terrorizmus ellen, és megemlékeztünk a legutóbbi támadásról, amely Marrakesben történt. És volt egy közös nyilatkozat még amely a munkákról szól, két másik fontos anyag, vagy két másik fontos téma, amelyel a Parlamenti Vegyes Bizottság, amelyel foglalkozik a Parlamenti Vegyes Bizottság, a fejlesztés és a migrációs politika, ez a kettő. Nagyon fontosak, mert be lehet őket illeszteni az új szomszédság politikába, amelyet most avatott ugye fel az Európai Unió. Nagyon mélyre menő eszmecserét folytattunk, ami tulajdonképpen bátorító is, ösztönző is volt. Úgy látjuk, hogy felgyorsultak a politikai reformok, tehát ennek a témájában. És tudjuk azt, hogy júliusban valószínű lesz egy népszavazás Marokkóban az alkotmányos reformokról, és aztán később előrehozott választások lesznek októberben. Mind a kettő nagyon fontos lépés az ország életében. Utaltunk a decentralizációra is, tehát hogy ez mennyire fontos, a pénzügyi gazdasági szempontból is, a hatáskörök decentralizációja, és ide tartoznak a regionálisan választott közgyűlések és az ő szerepük. A király is nyitottnak mutatkozott ezekkel a reformokkal szemben. A azzal a hatáskörrel szemben, hogy ő nevezi ki a e, miniszterelnököt. A demokratizációs folyamat minden egyes struktúrában be kell, hogy induljon. Mi a magunk részéről a hangsúlyt e, a arra helyeztük, hogy egyrészt a sajtószabadságot javítsak, illetve hogy azon személyeket ne lehessen bebörtönözni, akiket ilyen vádakkal illetnek, hogy a sajtóban a az állammal szemben lépnek fel. Találkoztunk fiatalokkal, egyetemi hallgatókkal is, és végül pedig azt is kértük, hogy mindenki álljon nyitottabban hozzá a nyugat-szaharai tárgyalásokhoz, ehhez a kéréshez. A misszió vezetőjével is találkoztunk, és ezen a találkozón azt hallottuk, hogy relatíve eh, stabil a helyzet, és három oldalú részvétellel kellene eh, kielemezni a, a tűzszünetet, illetve az eseményeket. A két fő téma marad még, amelyel foglalkozni kell. Az első az a, a ugye a népszavazás miatt is a népszemlelés, a másik pedig amelyet nem szabad alul értékelni. A misszió vezetője említette azt, hogy az a probléma, amely a sajtóval kapcsolatos, tehát hogy propagandát folytattak, és ez a propaganda nem segíti a folyamatot, mert inkább itt tárgyalásos módszert kellene alkalmazni. Tehát a, ez a helyzet nem javult sokat, de megbizonyosodtunk arról, hogy mi történik. Itt a, a külügyi bizottságban tájékoztathatom tehát a kollégákat, hogy készen állnak, vagyis hát a, a misszió vezetője és Abdelaziz is vállalta, hogy eljön egy találkozóra, amelyet az AFET megtarthat, egy ilyen ülésre, és nagyon sok kérdést meg tudnánk itt világítani. Végül pedig egy utolsó dolog, amely nagyon fontos, és szeret, szerettem volna önöknek elmondani. Ez pedig azzal kapcsolatos, hogy ez az ország milyen szerepet játszhat a mediterrán térségben. Amellett ugye, hogy a Parlamentári Vegyes Bizottságban társelnök vagyok, el kell, hogy mondjam, hogy május 20-25-én Youssef Andráni lett az új főtitkára a Mediterrán Uniónak. Mit jelent ez? ugye két nagyon fontos szerepe van, és most egy újabb fontos szerepet kapott itt Marokkó. Ugye a parlamenti elnökséget is most Marokkó viszi, és az Annalinde elnök, alapítvány elnökségét is, tehát most már három szerepe van, nagyon fontos szerepek ezek, és felelősség is ennek az országnak a vállain, hogy a mediterrán térségbe új irányt mutasson, tudjuk ugye a változásokat is, és ismerjük azt, hogy a reform folyamatnak fel kell gyorsulnia, előre kell mennie, haladnia Marokkóban, ez számunkra nagyon fontos. Azért is, mert Marokkó fontos szerepet játszhat a parlamenti közgyűlésben, a, ami aztán az, az új szomszédság politika keretein belül lehet hangsúlyos és ezért szerintem ki kell használni minden lehetőséget, tehát az intézményeknek és a politikának azért, hogy konkrét eredményeket érjünk el. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm! Most pedig Guaina asszony, hogyha néhány szót kíván szólni, akkor parancsoljon. Oui, merci, monsieur le président. D'abord, je, je voudrais euh, d'abord... Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament Külügyi Bizottságának, hogy meghívtak bennünket. Két mondatot adnék, vagy egy mondat elegészítenem ki Panzéri úr által elmondottakat. Hadd mondjam el, hogy hogy milyen hangulatban teltek a találkozók a Parlamenti Vegyes Bizottság részéről. Hát ezt a hangulatot a nyitottság jellemezte, a parlamenti képviselők nyitottak voltak egymással, őszinték voltak egymással, és azt hiszem, hogy sikerült egy valódi érettséget elérni a parlamentközi párbeszéd keretében. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a találkozó alatt, amely találkozó a politikai reformról szólt, és marokkói és európai eh, parlamenti képviselők együtt egy jelentős, jelentést készítenek ebben a témában. Eh, az emberi eh, jogok biztosan is ott volt nálunk, és és az 1900 79-es ENSZ határozat is itt szerepet játszott. Szeretném bemutatni önnek, majd be, szeretnék majd bemutatni önnek a parlamenti vegyes bizottság jelentését. Marokkó a demokrácia partnere címet kapta meg az Európa Tanácstól. Ez egy nagyon fontos elkötelezettség részünkről, hiszen ez lehetővé teszi azt, hogy intézményesítsük és erősítsük a jogállamiságot nemzetközi normáknak megfelelően természetesen az országunkban, és a, a, a következő alkotmányunkban ez bele, benne lesz. Köszönöm szépen, állnak, köszönöm, Préda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is röviden két szót szólnék a Vegyes Parlamenti Bizottság üléséről. Én is részt vettem ezen az ülésen, és először is köszönettel tartozom Barka Vajdának, illetve marokkói kollégánknak, nagyon sűrű volt ez a program, Panzeri úr a Magreb országokkal való kapcsolatokért felelős is jól rávilágított erre. Három gondolatot szeretnék kiemelni, amely napi renden volt. Ahogy a marokkai kollégám említette, nagyon nyitott volt ez a megbeszélés. Először is a napi renden szerepelt a politikai reform kérdése. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy a marokkói partnerekkel való dialógus hogyan alakul, illetve a saját parlamenti megbeszéléseink. Érdekes volt tehát a politikai reformok témájáról, illetve a demokrácia előre haladásáról beszélni, valamint sok szó esett ennek az értelmezéséről, vitatásáról, mármint arról, hogy Marokkóban mi, hogyan is alakul a jelenlegi helyzet. Érdekes látni, hogy milyen különbséget tettek egy olyan ország, fe, országban levő fejleményekről, mint, mint a Marokkó, illetve Magreb országok fejleményeiről. Tehát egy olyan reform folyamatról van szó, amely, amely békés, amely párbeszédre, dialógusra épül, és várjuk majd, hogy milyen eredménnyel jár ez a folyamat. A második kérdés, amely szintén rendkívül érdekes volt, egy olyan kérdés, amely az én területem, Abdelahim Admun kollégával én voltam a felelős ezen a területen. Marokkó esetében egy nagyon érzékeny kérdés az általános gazdasági reform folyamat kérdése, illetve az, hogy egy marokkói megoldást sikerüljön létrehozni. Olyan megoldást, amely különböző irányvonalakat vázol, az európai országok támogatást nyújthatnak, és egy olyan folyamat indulhat el, amely tiszteletben tartja a helyi hagyományokat és kultúrát. Ez egy olyan gondolat, amely rendkívül érdekes számomra. És végül egy szót szólnék egy olyan témáról, amelyet már Pancéri úr megemlített. Ani Abdelaziz úrral folyt folytatandó tárgyalások, a Minurszó vezetőjével folytatott tárgyalások során beszéltünk már a déli folyamatokról. Érdekes megnézni, hogy a misszió hogyan is alakul, milyen fejleményekkel jár a helyszínen. Ahogyan a delegáció vezetője is rámutatott erre, a fő végkövetkeztetés maga a stabilitás, illetve az, hogy egy felmérést készítsünk, egy névszámlálást, amely segíthet abban, hogy valóban fölmérjük a helyzetet a terepen. Azzal zárnám a felszólalásomat, hogy elmondom a politikai pártokkal, illetve a marokkói kollégával való találkozás, valamint a civil társadalom képviselőivel való eszmecsere hozzásegített ahhoz, hogy megértsük a jelenlegi marokkói helyzetet, az aktualitásokat meglássuk, és nagyon-nagyon jó minőségű volt ez a párbeszéd, ez a munka. Köszönöm szépen a kollégák munkáját. Köszönöm szépen. Merci, euh, monsieur le président. Alors... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy Préda úr is mondta, a delegáció tagjaként. Hadd mondjam el én is azt, hogy nagyon érdekes volt ez az utazás. Voltak viták, nagyon túl, néha túlfütött viták, nagyon fontosak, egyes esetekben feszült viták is voltak, például a vízum kérdésével kapcsolatban, és azt kérjük, hogy tegyenek lehetővé, tegyék lehetővé az emberek szabadabb áramlását a földközi tenger déli térségéből, kulcsfontosságú kérdés ez ezeknek a személyeknek. Préda úr említette azt is, hogy nagyon fontos volt a MINUSZ felelőseivel való találkozó, ez egy kulcsfontosságú pillanat volt. A különböző témák kapcsolatban felmerült a regionális képviselők szerepe, és úgy tűnik, hogy ez a regionális együttműködés kifejezetten érdekes szint lehet. Valódi regionális, Magreb regionális integráción eh, keresztül lehetne valódi az összes magrebi eh, polgár számára megfelelő megoldást találni a politikai kérdésekre. Még egy dologot hadd említsek, van egy homokfal, amely a régiót ketté osztja, és ebben a térségben nagyon sok akna van, e, rejtett akna, és ezek gyakran e, e, balesetet okoznak a juhászok és állataik körében. A két konfliktusban álló felet, felet meg kell győzni arról, ösztönözni kell arra, hogy zaknamentesítést végezzék el, és azt hiszem, hogy ez fontos téma lehet. Ezt az egész zónát meg kell szabadítani az aknáktól. Azt hiszem, hogy a Marokkóval való együttműködés erősítése lehetővé tette azt, hogy a déli partnerünk a demokratizációs folyamatot erősítse. Ez fontos eh, eh, előrelépés, a többi ország erre példaként tekint a földközi tengeri térség országai. E, hadd említsem még egyszer, hogy ez békés folyamat, és azt kérem a hatóságoktól, hogy minden szereplőt hallgassanak meg, különös tekintettel a civil társadalom szereplőit, akik minden nap aktivizálják magukat. Kazában, Ramalában lát, látták, hogy minden nap e, e, tüntetésekre kerül sor, demonstrációkra kerül sor, orvosok, szakszervezeti képviselők vonulnak utcára, tehát nagyon fontos folyamatról van itt szó. A marokkói hatóságoknak meg kell hallgatniuk ezt. Hogyha referendumra kerül sor az alkotmányos reforma kapcsolatban, akkor felmerül annak a meg felmerül annak a kockázata, hogyha ezt a hatóságok ezt a mozgalmat nem veszik figyelembe, akkor túl erős és túl, illetve túl ö, ö, nagy ellenzék alakul majd ki. A, emellett a környezetvédelmi politikát is figyelembe kell venni, a gazmust, a mezőgazdaságot, egyeztettünk a, ez, ezen tárcákat vezető miniszterekkel. Hadd mondjam el még egyszer, hogy nem igazán kívánunk semmit szemükre vetni a partnereinknek, Egyszerűen csak párbeszédet folytatunk velük, és várom az ő nézeteiket. Emellett szeretném elmondani még egyszer, hogy a parlamentek közötti együttműködés rendkívül fontos. A választott képviselők közötti partnerségi kapcsolatról van szó, és a szomszédsági politikában ez hozzájárul az olyan nemzetközi kapcsolatokhoz, amelyek megfelelnek a választott képviselőknek az államok közötti kapcsolatokról kialakított véleményéről. Köszönöm, véleményének. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Benna Rabatú asszonynak. Panzéri urat kérem, hogy válaszoljon, hogyha kíván a felvetett megjegyzésekre. Igen, köszönöm elnök úr, nagyon röviden. Először is a az eszmecserénk lezárásaként én is szeretnék köszöneteket mondani. Először is társelnök asszonyomnak, illetve marokkai partnereknek köszönöm azt, hogy a rendelkezésünkre álltak, és ilyen pozitívan fogadtak bennünket a látogatásunk során. A külügyi bizottságnak is köszönetet mondok, a titkárságnak is, hogy sikerült a lehetőséget megteremteni, hogy ezt az eszmecserét lefolytassuk, és így jobban értsük, hogy bizonyos fontos területeken milyen változások következtek, és hogyan áll a helyzet a mediterrán térségben, különösképpen Marokkóban. Nem vonok le különösebb következtetéseket. Ugye a kollégák, akik részt vettek ezen a misszión velünk együtt, tudták, hogy milyen külön nehézségek vannak, de látjuk a nagy lehetőségeket is, és a változásokat. Természetesen nem elégszünk meg a szavakkal, és a tényeket, cselekedeteket szeretnénk, és ezzel kapcsolatban is nagyon pozitív fogadtatásra találtunk, tehát megvan a szándék, hogy valóban történjenek dolgok. Más országok is ugye változásokkal néznek szembe a mediterrán térségben. Tehát most itt az a helyzet, hogy jobb megelőzni a gondokat, mint gyógyítani a bajt. És fontos a reformokat, demokratikus reformokat, politikákat megvalósítani, amelyek nagyon időszerűek, és bizonyos országokban ugye vannak is olyan tényezők vagy erők, amelyek ezt szükségesé teszik. Mi a Parlamenti Vegyes Bizottságban támogatni kívánjuk a partnerünket nagy alázattal és szerénységgel, tehát nem kívánunk senkinek hegyi beszédet tartani, ezt a folyamatot kívánjuk csak segíteni. Tudom, és ezzel zárom a mondani valómat, hogy a külügyi bizottság dolgozik azon, hogy Christopher Ross részt vegyen, hogy az ENSZ külön megbizotja a nyugat-szaharai munkában, a, a, a mi munkánkban. Nagyon jó lenne, mert így le, teljes lenne a kép, ugye a Minurso misszió vezetője is, hogyha el tudna jönni, tehát valódi őszinte megbeszélést tudnánk folytatni, és sokkal inkább el tudnánk mélyíteni ezt a munkát, hogyha meg tudjuk, hallgat, meg tudjuk hallgatni az összes érintett felett, így jobban értjük a problémát, akkor jobban e, tudunk dolgozni ezen, hogy pozitív megoldást találjunk, akár az ENSZ-ben is. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, én is megköszönöm. Ha Bolyéd asszony kíván még szólni, akkor neki természetesen visszaadom a szót. Bon. Csak köszönetet szeretnék mondani. I thank you very much. This Elnök, köszönöm szépen, és ezzel le is zárjuk ezt a napirendi pontot, ezt a vitát, és várjuk Szerbia miniszterelnök helyettesét, Delics urat. Gyelics urat. Öt perc múlva meg is érkezik, tehát öt perc szünetet tartunk. Mindenkit arra kérek, hogy jöjjön vissza az utolsó napi rendi pontra. Köszönöm. Well, dear friends, now we have... Kedves barátaim, ismét az a megtiszteltetés ért minket, hogy a Bozsidár Gyelik itt van körünkben, Szerbia miniszterelnök helyettese. Gyakorlatilag ő, ő már szokásos vendég, ismert vendég nálunk. Nagyon örülünk, hogy megint találkozhatunk vele, és beszélhetünk egymással, különösképpen azután, hogy ez a nagyon fontos tény ugye bekövetkezett, vagy esemény, ugye Ratkom Nagyics letartóztatása és átadása, ugye most már Nagyics úr hágába távozott, és ott fog lezajlani a bírósági eljárás, mindenért elszámol, ami a 90-es években történt már, amiért ő felelős. Azt hiszem, hogy a mai találkozónk a Martonyi úrral, aki az Európai Tanács elnöksége képviseletében járt nálunk, nagyon um, pozitív volt. A bővítésről is párbeszédet folytattunk vele, eszmecserét folytattunk vele, és biztos vagyok abban, hogy ön is Gyelit úr további információkat tud a rendelkezésünkre bocsájtani, és aztán a kollégák kérdésére válaszolva tisztázzuk még a tisztázásra váló pontokat. Tehát nagyon köszönöm, hogy eljött, és át is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, Paszkó úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a külügyi bizottságban. Tisztelt képviselők, nagyon sok minden történt az elmúlt öt hónapban, amióta legutóbb találkoztunk és eszmét cseréltünk. A legfontosabb az az, hogy a hatóságaink azonosították Ratkom is tartózkodási helyét, letartóztatták és átadták őt, ahogy már említette elnök úr is, ez egy erkölcsi kötelezettség volt, és a regionális megbékélés felé vezető fontos lépés. Nem azért tettük ezt, hogy Európa jutalmazzon minket ezért, vagy hogy rövidítsük a csatlakozáshoz vezető utat. Most meg kell találnunk Gorán Hadzsicsot, és tovább is folytatnunk kell a szervezet bűnözés elleni küzdelmet, és továbbra is az ambiciózus reform tervünket folytatnunk kell. A decemberi Európai Tanácsra a célunk nagyon világos, 2012 tavaszát tűztük ki célul, hogy hivatalos tárgyalásokat eh, nyissunk a csatlakozás vonatkozóan Horvátország nem régiben zárta le a tárgyalásait, ezt üdvözöljük, és Horvátországnak pont ezt sikerült elérni egyébként hat évvel ezelőtt, mint amit mi szeretnénk most. Eh, mi most ezt nem eh, előjogként, privilégiumként kérjük, hanem azt kérjük, hogy ez a cél legyen közös cél amely az érdemeinken alapul, amelyeket objektív fényben tekintünk. Azok, akik ugye nagyon sokszor emlegették, hogy tisztességesek, kemények, de tisztességesek lesznek Szerbiával. Én nekik azt mondanám, hogy továbbra is legyenek kemények, de ne legyenek tisztességtelenek a szerb állampolgárokkal szemben, hogyha mi teljesítjük a kritériumokat azzal, hogy új akadályokat állítanak elénk, és akadályozzák az európai jövőnket. A kemény bánásmód az segíthet, de a tisztességtelen bánásmód az elveszi a kedvünket. Tehát, hölgyeim és uraim, a mai találkozó is egy egyre intenzívebb párbeszéd része, amelyet Szerbia folytat az EU tagállamaival, és a múlt héten Boris Tadic és Cvetkovics miniszterelnök Brüsszelbe járt, és találkozott az EU vezetőivel. Ezeknek a kapcsolatoknak azt hiszem az intenzivitása is fokozódik, úgyhogy az itt lévő képviselőket meghívom szeptember 9-én, hogy csatlakozzanak hozzánk az első EU-Szerbia fórumra. Ez körülbelül 300 politikust, üzletembert, civil társadalom képviselőjét, média képviselőjét fog összehívni. Egyfajta Davos típusú esemény lesz ez a Dunapartjaim Remélhetőleg Van Rompuy és Tagyics elnökorok nyitják majd meg ezt az eseményt, és remélhetőleg minden évben lezajlik majd, és minden évben felméri az előrehaladást, a tennivalókat. Remélem, hogy önök el tudnak majd utazni hozzánk, el tudnak látogatni hozzánk, mert ez egy nagyon fontos lap, nap lesz. Mindenki számára hasznos lesz, akik követik a szerbiai eseményeket, nem csak a szerbiai eseményeket, hanem a nyugat-balkáni eseményeket, mert természetesen regionális esemény lesz ez. Hát tisztelt képviselők, először is hadd köszönjöm meg önöknek azt, hogy ekkora többséggel támogatták a stabilitási és társulási egyezmény ratifikációját januárban. Azt hiszem ez nagy lendületet adott, hogy a tagállamok is megtegyék ezt. 18 tagállam már elvégezte a ratifikálást, a többiek is már nagyon előre járnak, néhányan még meglepő módon hezitálnak. Úgyhogy én továbbra is az önök kedves támogatását kérem, hogy ez a folyamat lezárulhasson az év végéig. Márciusban megszületett egy kisebb kormány, kormány változ, a kormánytagok változtak, és a parlamenti, regionális és helyi választások párhuzamosan fognak zajlani Szerbiában 2012 tavaszán. Tehát egyfajta választások előtti és reform évnek is tekintjük ezt az évet, amelynek a középpontjában az európai integráció áll. A tanács tavaly októberben adott zöld utat, és a tagjelöltségi folyamat nagyon jól haladt előre. Tavaly november 24-én 2500 kérdést kaptunk az Európai Bizottságtól, és január 31-éig meg is válaszoltuk ezeket. Március 25-én kaptunk további 629 kérdést, amelyekre a választ április 21-én megadtuk. Hat technikai misszió érkezett hozzánk különböző témákban, és a nagyon hasznos ajánlások közül már rengeteget meg is valósítunk. A szerb adminisztráció nagyon keményen dolgozik, és azt hiszem ezt el is mondhatjuk, az európai dokumentumban gyakran szerepel ez a kifejezés, hogy az adminisztratív kapacitást erősítsük. 96 pontos cselekvési tervet fogadott el a kormányunk tavaly decemberben, annak érdekében, hogy a, a tagjelölt státuszt megkapjuk, és hogy legyen egy dátum a tárgyalások megkezdéséhez, és én biztos vagyok abban, hogy mi minden törünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a bizottság jó ö, alapokra építhesse a véleményét, amelyet október 12-én ad ki az a célunk, hogy ez a vélemény ne csak a tagjelölt státusz megadását javasolja, hanem azt is, hogy az előcsatlakozási tárgyalásokat megnyissák jövő tavasszal. Olyan keményen fogunk dolgozni, amennyire csak szükséges ahhoz, hogy ez a vélemény konszenzussal nyerjen elfogadást a decemberi Európai Tanácson. Tisztelt képviselők, elnök úr! Hadd térjek rá most arra a hat fontos kérdésre, amelyek remélhetőleg a mi célunkat valóban közösen osztott célá teszik majd decemberig. Röviden fogok beszélni az IKTI-ről, a regionális együttműködésről, a pristinai párbeszédről, a vízumentes utazásról, a reformokról, illetve gazdasági és szociális kérdésekről. Először is teljes mértékben együttműködünk a Hágai Nemzetközi Büntetőtörvényszékkel. Szerbia, Szerbia 40 a hat személyből, akiket háborús bűnökkel vádolnak, már 45-öt letartóztatott és átadott. Három éve vagyunk hivatalban, Ragyovan Karadzsics és Ratkom Nagyics a Nemzetközi Bíróság előtt áll, Tagyis elnök úr hitelessége azt hiszem ezzel bizonyított. Jerzy Buzek elnök úr elmondta még Nagyis letartóztatása előtt, hogy letartóztatása után, hogy ez meggyőző bizonyíték Szerbia erőfeszítésére, és arra, hogy együttműködik Szerbia az IKT-vel. Herman Van Rompuyt is szeretném idézni, ő azt mondta, hogy hatalmas akadályt hárítottunk el az útból, ez egy komoly fordulópont. Szeretnénk a lehető leghamarabb befejezni a munkát, mert csak akkor lehet hosszantartó megbékélést elérni a Balkánon, hogyha a felelősséget vállaljuk, nem kollektíve, hanem egyénileg. Azt kérjük, hogy ugyanazokat a normákat alkalmazzák az ártatlan szerb áldozatokra is, mint másokra. Komoly vádakat fogalmazott meg az Európa Tanács februárban, Dick Márti jelentésében a Koszovón belüli emberszerv, emberkereskedelemről és emberi szervek kereskedelméről. Nincs ok arra, hogy a két esetet elkülönítsük egymástól. Mi üdvözöljük az EULEX részvételét, és emlékeztetünk mindenkit, hogy a hogy az Interpol nemzetközi mandátumot kapott, de ezt nem követték végig. Van egy orvos, akit ugye azzal vádolnak, hogy emberi szervekkel kereskedik, és ő interjúkat ad a szerb sajtónak, azt mondja, hogy egyáltalán nem fél attól, hogy őt le fogják tartóztatni, és bíróság elé állítják. Tehát szerintem azért gondoskodni kell arról, hogy ENSZ mandátum, ENSZ mandátum legyen ennek a nehéz kérdésnek a megoldásához, mert az EULEX részvételét üdvözöljük, de nincsen hatóköre és ugye itt Törökország is érintett, Marokkó, Izrael és rengeteg más ország. Tehát kell valami fajta adhok mechanizmus, amelyet az ENSZ BT-hez csatolunk. Tehát most itt nem különbánásmódot kérünk, csak azt, hogy ugyanúgy járjunk el, mint bármilyen más esetben, hogyha komoly háborús bűncselekményekre derült fény. A második dolog. A regionális együttműködést komolyan támogatjuk, ez Szerbia számára nagyon fontos prioritás. A szerb parlament tavaly márciusban fogadta el a Srebrenicai állásfoglalását, ez volt az első dokumentum erről a régióról, és Tagyis elnök úr második alkalommal járt Srebrenicán, ennek a tragikus mészállásnak a 15. évfordulóján. Szerbia teljes mértékben támogatja Bosznia-Hercegovina területi integritását a Daytoni megállapodásoknak megfelelően, és garantálja is ennek a végrehajtását. Novemberben járt Tagyis elnök úr és Osipovics elnök úr Vukovárban, és megemlékeztek az ártatlan horvát és szerb áldozatokról. A két elnök megállapodott arról, hogy donor konferenciá, a donor konferencia előtt megpróbálják megoldani a menekültek problémáját. 2011 és 2012-ben Szerbia lesz az elnöke több regionális kezdeményezésnek is. Az egyik a közép-európai kezdeményezés, aztán a dél-kelet-európai együttműködési folyamat, az adriai-jóniai kezdeményezés, a migrációs menekültügyi és regionális kezdeményezés, valamint a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Szervezet. Ezek tehát regionális együttműködési mechanizmusok, és így a segítségükkel meg tudjuk oldani a regionális problémákat. Átalakult világunkban, a világ nagyon sokat változott, mióta ezek a kezdeményezések megszülettek mondhatjuk, hogy mondjuk ezer virág elvirágzott, újak is megjelentek azért, de Szerbia nem tudja megoldani egyedül az újonnan megjelent problémákat. A regionális együttműködés egyik problé- példáját említeném. A Szerbia többi nyugat-balkáni országgal együtt dolgozta ezt ki, anélkül, hogy az EU böködött volna minket, ösztönzött volna minket, vagy az intézmények ösztönöztek volna minket. Ez a 2013 utáni pénzügyi tervre vonatkozik, ezzel kapcsolatban megfogalmaztuk a közös véleményünket. Nagyon aggasztó számunkra az, hogy az Európai Unió azt tervezi, hogy költségvetésének csak 1%-át fogja maximum a bővítésre szállni a következő pénzügyi tervben. Most ott tartunk, hogy 3-4% ez. 1,3-4%. Tudjuk, hogy ez a parlament más állásfoglalást fogadott el, de mégis ugye arról folyik a szó, hogy az európai költségvetés nem maradhatja meg az EU GNI-ének 1%-át. Mit jelent ez a bővítés számára? Nagyon sokat beszélünk a bővítésről, viszont a bővítésre ilyen körülmények között nem jut több, mint 0,01 század százaléka az EU-s GNI-nak. Vajon ez a prioritás? Ez, ez mutatja azt, hogy mennyire fontos ez a kérdés? Hát szerintem nem. Az EU-nak és a tagállamoknak ezt fel kell mérni még egyszer. Ugye tudjuk, hogy mik voltak a kérdések itt a múltban, tudjuk azt is, hogy nagyon sok közös projekt lehet, amelyeknek a kimenetele win-win, azaz mindkét fél számára pozitívak ezek. Szerbia a Duna 600 kilométeres szakaszát foglalja magában, de gondolok én itt a vasutakra, a közutakra és így tovább. Szeretnénk azt, hogy 120 km-es sebességgel száguldhassanak itt például a vonatok, így lehet a leggyorsabban eljutni Isztambulba, Bécsből vagy Budapestről, és így kapcsolhatjuk be a vérkeringésbe a közelkeleti piacokat is, de egyedül nem fogjuk tudni ezt teljesíteni, nem fogunk tudni olyan vonatokat működésbe helyezni, amelyek 120 km per órás sebességgel mennek, hogyha a pénzügyi tervben nem következik be változás. Hát, ha realisták vagyunk, akkor nyilván nem követelünk hatalmas erőforrásokat, hanem teszünk egy javaslatot. Azt javasoljuk, hogy a pénzügyi terv mechanizmusai ismerjék el azt, hogy milyen problémákkal néztünk szembe a múltban. Például most a csatlakozási folyamatban résztvevő országok számára rendelkezésre bocsátott erőforrások komolyan korlátozottak. Számunkra 190 millió euróról van szó évente, és ennek a pénznek 70%-a el sem jut Szerbiába, mert a konzultánsoknak fizetjük ki, akik segítenek nekünk az intézményépítésben. Tehát végül, hogyha Szerbiában valahol ki akarjuk tűzni, vagy a Nyugat-Balkánon az európai zászlót, hogy mit építettünk, egy kis híd, egy iskola, egy vízgyűjtőberendezés, vagy lakhatás a romák számára, vagy bármi, hát akkor azt hiszem, hogy csak 30-40 millió euróról beszélhetünk egy évben. Tehát ezt a pénzt tudjuk felhasználni. Nézzük meg Horvátország példáját. Horvátország 150 millióról most átugrik 2 milliárd euróra 24 hónap alatt. Nem volt elegendő csatlakozás előtt a támogatás, hogy, hogy a feladatait elvégezze, később pedig túl sok ahhoz, hogy az abszorció megvalósuljon. A csatlakozási országok, csatlakozó országok, illetve az új tagállamok közötti különbséget nem lehet így elmosni. Ugye a tagságnak megvannak az előnyei, előjogai, ez rendben van, de az egy tízszeres vagy 15-szörös különbség az szerintünk nem hatékony, nem elfogadható, akár nézhetjük a mezőgazdaságot is, de ez problémákat is felvethet, mert az elkövetkezendő években mondjuk lehet, hogy nem, lesznek több, nem lesz több új tagja az EU-nak, mondjuk Izland és Horvátország csatlakozása után, ugye az a veszély is felmerül, hogy 2013 után a pénzügyi terv úgy tekinti a Nyugat-Balkánt, mint egy olyan terület, amely kívül marad, gazdaságilag és pénzügyileg is. Tehát még egyszer nem nagy emelést követelünk, hanem azt, hogy a támogatás fokozatos növelése valósuljon meg, és az Európai Parlament tegye javaslatot a bizottságnak és a tagállamoknak, hogy ezeket a pénzeket az országok úgy hát, használják fel, ahogy ők szeretnék a projektekre. Mi ezt a közvélemények is el tudjuk magyarázni, meg tudjuk magyarázni, hogy miért van annak értelme, hogy együtt cselekedjünk. A Nyugat-Balkán egyetlen egy huncut fillért sem kért az Európai Uniótól, hogy kilábaljon ebből a válságból. Mégis mi történik? Szerkezetváltás. Szerbia nem emelte az adóit, csökkentette a kiadásait, és most a deficitünk csak a GDP 4%-a. Vannak olyanok, akiknek 43. Ja igen, az a másik, tehát a 60% alatt van az, el, az államadóság, ami ugye 43% ez azt jelenti, hogy megfelelünk a Maastrichti kritériumoknak de hát változnia kell az EU költségvetésnek ahhoz, hogy mi páneurópai infrastruktúrákat is ki tudjunk építeni. Az nem megfelelő, hogyha azt mondják, hogy menjünk az Európai Beruházási Bankhoz mert az országok már kihasználták a saját pénzügyi kapacitásaikat, hogy, el, hogy a válságból kilábaljanak. Tehát nem lehetünk egyszerre fizetőképesek is, és ugyanakkor kiépítjük az infrastruktúrát, a széndiokszid befogást, és így tovább. Ezeket a terveket nem tudjuk megvalósítani támogatás nélkül. Tehát összefoglalás, ugyanazon a borítékon belül, amely segít minket, azt kérjük, hogy fokozatosan emelkedjenek a támogatások, így tudunk felkészülni a tagságra. Hogyha az előcsatlakozási alapokat nem tudják növelni, akkor azt kérjük, hogy a mezőgazdaság, strukturális alapok és oktatás fejezetén belül nyissanak valami fajta bővítési borítékot. Az Európai Unió döntse el, hogy milyen projekteken dolgozzunk. Tegnap nagy örömmel a Költségvetési Bizottságnak is egyébként bemutattam ezeket a gondolataimat itt az Európai Parlamentben. A Nyugat-Balkán szeretne csatlakozni az európai szemeszterhez is. Az európai szemeszter ugye magában foglalja a költségvetési, társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek kialakításáról folytatott eszmecserét. Ez egy pozitív ösztönzés, amely a fenntarthatóságot támogatja, és Európa nemzetközi pénzpiacokon is támogatást tud pénzpiacokról is támogatást tud kapni. Hát ugye megkérdezhetik tőlem, hogy nyilván ez számunkra előnyel jár, de Európa mit kap? Szerintem nagy mozgásteret kap a makrofinanciális politikáival itt a régióban. az a lényeg, hogy gondoskodjunk arról, hogy mi csatlakozunk az Európai Unióhoz úgy, hogy fenntartható politikáink legyenek, pénzügyi politikák, és olyanok legyenek ezek a politikák, amelyek nem populisták. Folytatunk Európával egy politikai dialógust, de nyilván a makrofinanszírozási politikák terén Európának is jó lesz ez, hiszen ott nagyobb lesz a mozgástere. Én örömmel várom a további konzultációkat az Európai Parlamenttel ezeken a témákon belül. Harmadsorban pedig a pristinai párbeszéd. Mi ezt támogatjuk, határozottan támogatjuk. Szerbia állt elő ezzel a javaslattal tavaly szeptemberben az ENSZ közgyűlésén. Benyújtottunk egy határozatot az Európai Unió 27 tagállamával együtt, és ezt elfogadták közfelkiáltással. Már négy fordulón túl vagyunk, és látható az előrehaladás. Például a lakosok nyilvántartása, a föld, földnyilvántartás, az állam áramellátás terén szeretnénk a CEFTA ügyében is előre haladni, hát lehet, hogy szerények ezek az eredmények, de akkor is valódi eredményekről van szó, több évnyi erőszak és feszültség után. Úgy tekintünk erre a dialógusra Pristinával, amely megbékélésre fog majd záródni, és történelmi kompromisszumot kötnek a szerbek és az albánok. Egyoldalú megoldás elfogadhatatlan és nem is fenntartható, és ezért Szerbia nem ismeri el az egyoldalúan kikiáltott koszovai függetlenséget, de nem szeretnénk egy befagyott konfliktust látni itt, hanem kölcsönösen elfogadható megoldásra törekszünk. Tudjuk azt, hogy megoldást kell találnunk, mielőtt Európai Uniós tagállamok leszünk. De Pristinának is szüksége van erre a kompromisszumra, talán jobban, mint nekünk, és ez a kompromisszum az EU érdekeit is szolgálja. Tehát ebben a témában inkább előre tekintőek vagyunk, és nem lépünk vissza. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban és években majd látni fogják, hogy mi előre mutatóan gondolkozunk, és minden egyes kérdésre megoldást próbálunk találni, még a legnehezebbekre is. És így nyílik majd meg eh, a Nyugat-Balkán állampolgárai számára egy európai jövő. A vízummentes rendszert megőrizzük, ez a negyedik a, csökkentjük az illegális bevándorlást és a menedékkérelmek számát. Másfél éve kaptuk meg a vízummentes rendszer lehetőségét. Több mint 6 millió határátlépés történt azóta szerb állampolgárok által. 3,2 millió ember rendelkezik biometrikus útlevéllel ma. Az Eurostat adatai szerint, is megismétlem, ugye, tehát 6 millió határátlépés volt, 3,2 millió embernek van biometrikus útlevele, 17.700 szerb állampolgárt regisztráltak menekült, menedékkérőként a Schengeni államokban, legtöbb Németországban, Belgiumban, Svédországban és Luxemburgban. A kérelmek több mint 98%-át visszautasították. 40 a csökkent a menedékkéremek száma Szerbiából 2010. december és 2011. áprilisa között. Ez az összes országra igaz. Van egy kormánybizottság, amely a vízummentes rendszer végrehajtását kíséri figyelemmel, és az Európai Bizottsággal konzultálunk arról, hogy hogyan lehet a jogszabályokat módosítani annak érdekében, hogy a szervezett menedékkérőkkel szemben fel tudjunk lépni, és meg tudjuk előzni a rendszerre való visszaélést. Tehát azon személyeknek, akik visszaélnek a rendszerrel, megtagadjuk a Schengeni rendszerbe való bejutást egy pár évig. Szigorúan ellenőrizzük a határátlépő helyeket, az utazási irodákat, és gondoskodunk az emberi jogok betartásáról. Most tájékoztató kampányokat is működtetünk, mindenkinek elmagyarázzuk, hogy nem lehet politikai menedékjogot kapni, tehát tájékoztatjuk őket a lehetőségekről, és projekteket hajtunk végre, például a roma és más közösségek befogadását célozva. Körülbelül 5 évig tiltsuk meg a Schengeni zónába való belépést azoknak, akik a szabályokat megsértik. Hadd vessen fel itt most Norvégia példáját, Szerbiát, ugye biztonságos országnak nevezték meg, nem EU-s tagállamot vettem példának, de ugye a Schengeni térségnek a tagja. Most a menedékkérelmek számát néhány ezerről 19-re sikerült csökkenteni azért, mert 48 óra alatt kezelik a kérelmeket, nem adnak készpénzt az embereknek, amíg várnak, és amikor az emberek rájönnek, hogy nem kapnak semmit, nem reménykedhetnek semmiben, akkor nem utaznak el. Úgyhogy örömmel várjuk azt is, hogy a Schengeni térség országai segítenek minket, mi nagyon aktívan együttműködünk az EU-s tagállamokkal, annak érdekében, hogy megőrizzük azt, ami az állampolgárok szemében a legfontosabb és legkézzelfoghatóbb európai teljesítményes sikere Szerbiának. Tehát kérdésem, hogy hányan tudtak elutazni, segíteni a családnak, mondjuk Németországba, Svédországba és így tovább, amikor probléma volt, beteg gyerekekre kellett vigyázni és így tovább. Hány üzletembernek segített ez? Hány hétköznapi állampolgár tudott, még akkor is csak, hogyha szerény keretek között mégis elutazni Európába és megnézni ezt? Ez gyakorlatilag egy kézefogható tapasztalat, nem a média és a politikusok közvetítik ezt. És így meggyőződtek arról, hogy Európa nem oldja meg a mi problémáinkat, az európaiaknak is komolyan kell dolgozni, itt nem Kánaán van, de azt is megtapasztalták az emberek, hogy senki nem ellenünk van Európában, hanem itt folyamatos előrehaladásra van szükség. Tehát azt hiszem a vízummentes rendszert nagyon nagyra becsüljük, és keményen fogunk dolgozni annak érdekében, hogy ezt megőrizzük. A következő pontom a reformok. Az Európai Bizottság tavaly adta ki az országjelentését, és ahogy már említettem, a kormány egy cselekvési tervet fogadott el az ajánlások nyomán biztosítom önöket, nem fogok végigmenni mind a 96 ponton, ami ebben a cselekvési ebbe szerepel. De ugye a három hónap után most értékeltük, hogy hol tartunk, és múlt pénteken ült össze az állandó dialógus plenáris ülése a bizottsággal, június végéig pedig további értékelés készítünk arról, hogy hol tartunk az ajánlások teljesítéséről. Négy témában szeretnék röviden szólni. Igazságügyi reforma, korrupció és szervezetbűnözés elleni küzdelem, választási rendszer reformja, illetve a tulajdonok visszajuttatása néhány képviselő ugye múltkor említette ezeket a kérdéseket. Igazságügyi reformok kulcsfontosságúak ezek, sorokköve a munkáknak láttuk új tagállamokban is, most csatlakozó tagállamokban is láttuk, hogy ez a legkeményebb dió mindig az igazságügyi reformok. Tavaly decemberben fogadtunk el egy törvénycsomagot a Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően. És az ügyészség, illetve a legfelsőbb bíróság tagjait megválasztottuk. Olyan testületeink vannak, amelyek legitim testületek, és a múlt hónapban ezek elfogadták azokat az eljárásokat, amelyeknek fényében minden egyes döntést felül fognak vizsgálni, át fognak tekintetni, hogyha ez bírói vagy ügyészi kinevezésre vonatkozik. Nagyon komoly feladat ez. 13 órát üléseztek a kollégák annak érdekében, hogy sikerüljön ezeket a közös eljárásokat kidolgozni, amelyeket mindenki el tud fogadni, mert voltak bizony megalapozott kritikák a bírák részéről is, meg az EU is megfogalmazott ilyeneket. A korrupció kapcsán nem megyek végig azon a listán, hogy kiket is tartóztattunk le, nem túl kedves vagy kellemes ezt felsorolni. A szervezett bűnözés témájában csak hadd mondjam azt, hogy múlt hónapban Brazíliában a szertitkos rendőrség a nyugat-európai rendőri szervekkel együtt továbbra is azon dolgozik, hogy a kábítószerkartelleket felbontsuk és legyőzzük a képviselői lemondások problémáját megoldottuk. Volt egy parlamenti képviselő, aki egy nagyon jó javaslattal állt elő, módosító javaslattal, a parlament ezt elfogadta. Jövő év elejétől kezdve a szerb parlamentben a képviselők egyharmada nő lesz. Így azt hiszem az európai normáknak megfelelünk, sőt ezeket túl teljesítettük aztán a, tulajdonok vissza, a tulajdon magántulajdon visszaszolgáltatásáról. Tegnap találkoztam családok képviselőivel, hát nagyon élénk, nagyon aktív találkozó lesz ez. Éreztem a elhangzottakból ugye az, hogy hogy érzik magukat ezek a családok, a egészen 58-ig tartó az időszak vonatkozik ez, hogy amikor az ő tulajdonukat elvették. Júliusra készül el a tervezet, meg fogjuk vitatni ezt nyilván az érintettekkel, tehát ezeknek a tulajdonoknak a korábbi tulajdonosaival, de az EU-val is. Végül pedig a gazdasági és társadalmi helyzet. Említettem, hogy az államháztartási hiány és az államház, államadóság alacsony. A Fiat most ruház be egy 1 milliárd eurós gyárat épít, 2500 autót tud majd ez a gyár előállítani évente kb. 1 milliárd eurót fordítottak arra, hogy a legnagyobb szerb élelmiszerforgalmazóban részvényeket vásároljanak, autóarkat lézgyártó cég is, cég is érdeklődtek, koreai befektetők is jártak nálunk, nagyon sok szlovén továbbra is befektet a mi országunkban, körülbelül 3-4 milliárdnyi USA dollárnyi működött tőke befektetés, azt hiszem, hogy nincs túl messze, megvan ennek azért az ára. A munkanélküliség 19,6 és ez azért nagy különbségeket rejt magában az egyes régiók és generációk között. A szegénység az 14-ről 6,2%-ra csökkent 2003 és 2008 között, sajnos most 9,2%-ra fölemelkedett. Vannak olyan emberek, akik kevesebb, mint 2 euróból élnek naponta, Úgyhogy sajnos a szegénység ellen továbbra is küzdeni kell, fog, munkát kell adni az embereknek. Ez a feladatunk idén. Rengeteg tennivalónk van, tovább fogjuk folytatni a reformokat, az infrastruktúra kiépítését. Egyszerre most négy híd épül, három a, a Dunán és egy a Szávám. Most dolgozunk még az autópályán is, a tízes folyosón, és az energiaterén is előrehaladást értünk el egy kanadai, illetve egy olasz cége kötöttünk megállapodást. Elnök úr, tisztelt képviselők, zárásként hadd mondjam el, hogy a 2011-es évben valóban áttörést érhet el Szerbia, illetve a Nyugat-Balkán és az Európai Bizottság is az integráció terén. Szerbia a nehézségek ellenére előre halad, és azt kívánjuk, azt kérjük, hogy az érdemeink alapján ítéljenek meg minket, ugyanúgy, mint másokat tisztességes, egyenlő játékszabályokat biztosítsanak, és akkor mi úgy fogunk játszani, mint a tökéletes teniszjátékos. Hogyha ezt hasonlatot egy kicsit tovább vihetném, hogyha dátummal állnak elő, amely a csatlakozási tárgyások megnyitását jelentik, akkor az gyakorlatilag olyan lesz számunkra, mint egy Grand Slam győzelem. Az Európai Parlamentenre számíthatunk, remélem, legyenek kemények, de legyenek felrek, és nagy örömmel várom azt, hogy minél többen, többekkel önök közül találkozhassak szeptember 9-én Szerbiában, hogy láthassák az előrehaladást, és persze a kihívásokról is beszélhessünk. Köszönöm szépen a figyelmüket! Well, Deputy Prime Minister, I have... Köszönöm szépen, miniszterelnök helyettes úr! elnézést kell kérnem, Cselics helyett Gyelicnek hívtam. Romániában máshogy ejtjük ki a eh, neveket. Elnézést kérek. Yes, um, I don't know why when you mentioned amikor ön említette, hogy legyünk kemények és felrek, nagyon ismerősnek tűnt ez a téma nekem. Természetesen figyelembe kell vennünk azt is, hogy mi történik azután, hogyha Szerbia tagja lesz az Európai Uniónak pedig a vízum eh, szabadságot illeti, a vízum könnyítést illeti, reméljük azt, hogy ha odáig elutazunk, valaki ott várni fog ránk. Kukán úrnak fogom megadni a szót. Három percet kap, a többieknek két percet fogok tudni adni. Elnézést, ez a játékszabály, mert eh, gyorsan megy az idő. Köszönöm szépen, elnök úr! Sok szeretettel köszöntöm eh, a nagykövet asszonyt, nagykövet asszonyt, illetve a miniszterelnök helyettest. Megint csak egy nagyon jó beszédet hallottunk, mint mindig. A Koszovóról szóló ENSZ határozat óta jó szelle van az európai vitorlának, és azóta Szerbia jó irányba halad. Mladicsnak, Hágán, Mladics Hágának való átadása fontos mérföldkő volt ezen az úton. Itt azonban lenne egy megjegyzésem. Amikor a politikusok reakcióját követtem Belgrádban, ban, egy másodpercre az volt a benyomásom, csak egy másodpercre, hogy eltúlozzák ennek a lépésnek a fontosságát, de aztán utána persze elhessegettem ezt a gondolatot, hiszen ez helytelen gondolat, nagyon fontos lépéstől van ugyanis szó, amely megnyitotta az utat a gyorsabb előrehaladás előtt. De ez még nem minden. Nagyon hosszú, nehéz és bonyolult eh, út vár önökre, hogy megkapják a jelöltségi státuszt, hogy megindítsák a tárgyalásokat, hogy végig, végigvigyék a tárgyalásokat. Ne eh, ringassák illúziókba a szerb állampolgárokat. Ez nehéz lesz, nehezebb lesz, mint ahogy önök erre számítanak. Én azért próbálom ösztönözni önöket, egy amerikai tábornokot idéznék, aki azt mondta, hogy nincs vége a játszmának, amíg nincs vége a játszmának. Hadd mondjam el, hogy biztos vagyok benne, hogy ön tudja, hogy mit kell tenni. Persze van megosztottság, illetve, illetve rét, rét, rendelkezik megfelelő vízióval, megfelelő tervekkel. És egyre több eredményt várunk most a szerb kormánytól biztos vagyok benne, hogy minden egyes témában, a regionális együttműködés Koszovóval való párbeszédben önök jó úton haladnak. Úgyhogy csak remélni tudom, hogy a tavaly szeptember óta beindult sikersztorit követik. Köszönöm szépen, kukánor. Most pedig Brátner asszonynak adom meg a szót két percre. No, no, I... Nem a koordinátorok kapnak először szót, és ez, utána az árnyék jelentéstevők? Nem. Nem, nem, nem, nem olyan témákról van itt szó, amelyekben az árnyék jelentéstevőket kellene figyelembe venni. Na persze, a néppárti az első hely, Brátner asszony kap most szót. Tudjuk, tudjuk, hogy mi vagyunk az ötödik legnagyobb frakció, nem kell aggódni, tudjuk, hol a helyünk. Köszönöm szépen, hogy itt van eh, miniszterelnök helyettes úr, nagyon örülök ennek. és gratulálni szeretnék ehhez a lépéshez, a eh, Medics eh, kiadatásához. Igen, szigorúnak és fernek kell lenni, önök is azok voltak, ezt nagyon fontosnak tartjuk, és elengedhetetlennek, és ez sokat javított az ön országának helyzetén. nem említette meg, de én szeretném megemlíteni a női jogokkal foglalkozó intézményi rendszert, a női elleni erőszak elleni harcot, ez fontos. Svédország és Norvégia finanszírozza ezeket a projekteket, ez jó jelenleg de összességében azt hiszem, hogy egy idő után a saját költségvetésükből kellene ezt finanszírozni. Az Európai Uniós standardekhez képest is nagyon jó munkát végeznek ezek az intézmények. Ön említette a szervkereskedelem kérdését, azt mondta, hogy az ENSZ napirendjére kellene, hogy kerüljön, de hát ott volt, Kárlá de pont lezárta ezt a témát, nem értem, hogy miért kellene ezt újra megnyitni, ez nemzetközi biztonság szempontjából nem annyira fontos kérdés, de az EULEX-et el kellene ismerni ennek a hat, hatáját, és ennek a döntését, nem látom, hogy miért kellene visszatérni az ENSZ-hez. Tánok úr, néha úgy szokott lenni, hogy ott koordinátorok kapnak először szót, elnézést kérek, ezért voltam elégedetlenkedtem itt egy kicsit, semmi gond azzal, hogy a zöld képviselő szólt elő, előbb hozzá. Sok szeretettel köszöntöm a miniszterelnök helyettes, szeretnék gratulálni az ECR nevében Vlád is letartóztatásához, azt hisz, remélem, hogy ezzel sikerül lezárni egy, az önök történelmének egy szomorú és sötét fejezetét. Az én frakcióm természetesen támogatja az önök tagságát, természetesen még a gyorsított eljárást is támogatjuk, akkor, hogyha minden házi feladatukat elvégzik. Most itt ugye kiáltások merültek fel, montenegrói állandó jelentéstevőként mondom ezt, Montenegró nagyon frusztrált, mert nem tudják megnyitni a tárgyalásokat. Az Európai Bizottság gondolkodik azon, hogy Macedónia, Montenegró és Szerbia mind a három ország jelölt legyen, és együtt kezdjék meg a tárgyalásokat ezzel a három országgal jövő év elején. Egyesek erre gondoltak, aztán, hogy ez így lesz, azt majd meglátjuk én azt gondolom azonban, hogy minden országot a saját érdemei alapján kell megítélni, főleg Macedónia esetében is elfogadhatatlan az, hogy folyamatosan bilaterális vita miatt elhalasztják a tárgyalásokat. Ami az önök jelöltségét illeti, ez egy érzékeny kérdés, lehet, lehet, hogy nem tudja megválaszolni, de ez Horvátországgal kapcsolatos, és Horvátországgal való bilaterális kapcsolatai Horvátország lehet a következő Európai Uniós tagállam, hogyha minden a terv szerint halad. Horvátország mennyiben fogja segíteni vagy akadályozni az önök integrációját, és mennyiben tudják a történelmet lezárni, és előre lépni az euróatlanti törekvéseikben. Ami pedig Koszovót illeti nyilván olvasta, az én cikkemet, ez most egy személyes megjegyzés, én egy időm jó részét ennek az országnak szenteltem. Az önök bel- belügyminisztere is felvetette ezt a lehetőséget, és én ezt a javaslatot minden esetben támogatni fogom, amíg ez azonban megtörténik, hát, és amíg nem sikerül lezárni a koszovói kérdést, ennek az országnak a függetlenségének, vagy nem függetlenségének a kérdését, addig nehéz lesz a helyzet. Köszönöm szépen, Weigel úr, két percre Abszolút Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Jelly úrnak, hogy itt van és örülök annak, hogy arról beszélhetünk, hogy Szerbia megkaphatja a jelölt státuszt, hogy amennyiben ezt a terhet maga mögött hagyja. Mindenki tudja, hogy milyen teherről beszélek, és nem fogom ezt eh, most sem eltúlozni, sem alábecsülni. Fontos, hogy folytassa a munkáját eh, amit eddig is tett, mégpedig modern Szerbiáról beszélt, és ezekről a problémákról beszélt, ami a szerb népet illeti, a szerb választókat illeti, meg kell eh, érteniük, hogy Mladic nem büszkeség, hanem Szerbia szégyene. Fontos, hogy lássa, hogy lássák, hogy Szerbiát modern állammá lehet alakítani. Kérdés, hogy ezt hogy fogják megtenni. Nagyon sok feladatuk van, és önök a kormányprogramjukkal kikövezték az utat az új beruházások előtt, a nyitás előtt. Ebben segítettük a vízum, önöket a vízum liberalizációval és néhány egyéb lépéssel. Emellett azt hiszem az is fontos, hogy Koszovóval és Koszovóról eh, egyeztessenek. Még az is előfordulhat, még az is jó lenne, hogyha Koszovóról beszélhetnének, és nem Pristináról, vagy Pristinával, ez lesz a következő lépés, és ezt bizony nagyra értékelnénk. Pragmatikus megközelítésre van szükség, és a saját érdekükben kell cselekedniük ennek során is, nagyon fontos lenne, hogyha Szerbia a jövőben is konstruktív szerepet játszana a regionális összefüggésben. Ez Montenegrót, Boszniát, Hercegovinát is magába foglalja, ahol szerbek élnek, és amely régióban Belgrád fontos szerepet játszik. Köszönöm szépen, Sir Robert! Unexpectedly. Váratlanul, váratlanul, köszönöm szépen. Őszinte leszek, hogyha megengedik, és gyors kérdéseket fogok föltenni. Miért bízunk önökben a háborús bűnösök kapcsán, hiszen ilyen sokáig eh, nem adták ki eh, Mladics urat, aztán hirtelen egy megfelelő pillanatban erő került. Aztán a szerb közvélemény nagy része tagadja a, tagadja a problémákat, és támogatja Mladicsot, illetve támogatja azt, amit Mladics tett. Harmadsorban, folytatván kollégám gondolatmenetét, a hozzáállásunk hogy fogja önöket segíteni az EU-s tárgyalások során, illetve amikor taggá válnak, hogyan fognak reagálni Horvátországra, Láttunk már problémákat ezen a területen, például ugye a görög-ciprusi gondra gondolok, illetve Törökország csatlakozására. Elképzelhető, hogy Horvátország esetében ugyanez a helyzeten elő, és végül a koszovói kérdés nem fog eltűnni. Ön annyit mondott, hogy ezt meg kell majd oldani, de hogyan? Elnök, ez a brit optimizmus egy kiváló példája lehet. Vegyük úgy. Nikolaj asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök helyettes úr, az ALDE nevében üdvözlöm Önt. A mai ülésünkön szeretném biztosítani Önt arról, hogy a mi frakciónk az Önök Európa integrációját, illetve a Nyugat-Balkány térség integrációját támogatja. Úgy gondoljuk, hogy Önökkel lesz teljes Európa, és a projekt akkor lehet sikeres, hogyha önök tagjai az EU-nak. Van egy-két kérdésem, amely kérdések az önök projektjéhez kapcsolódnak. Nagyon sokan a jelenlevők között úgy gondolják, hogy a szerbiai reformok igazából nem komolyak. Én őszintén megmondom, hogy hiszek az önök reformjainak komolyságában, hiszen látom azok eredményeit. Összevettem ezt más európai országok, tagországok reformjaival, és úgy gondolom, hogy önök sikeres példát statuálnak a reformok területén. Aztán egy másik kérdés. A közvélemény reakciója Mladic elfogatására. Kérem, mondja el, mennyire volt komoly ez a belső reakció, tehát a szerb közvélemény reakciója aztán szeretném megnyugtatni önt, hogy teljes mértékben támogatjuk önöket a költségvetési kérdésekben, hogyha az Európai Unió azt akarja, hogy a bővítési politika az egyik legnagyobb politika legyen az EU-n belül, akkor mindenképpen meg kell tartani a jelenlegi százalékokat, tehát azokat a az összegeket, amelyeket erre a dossziéra szánunk, az 1,3 vagy 1,5 százalék alátámaszthatja ezt a politikai akaratot. És a harmadik kérdés a Duna stratégiához kapcsolódik, hogyan vélekedik erről? Elnök, Hauit Túriaszó, köszönöm szépen. Miniszterelnök helyettes úr, remélem, hogy a negyedik és ötödik párt közötti élénk vitát élvezte, el, nagyon is elokváns volt ez. Remélem, hogy jövő héten is örülni fog a élvezni fogja a jövő héten lezajló teniszmeccseket. Szeretném biztosítani Önt a támogatásunkról, és üdvözlöm itt a mai napon. nagyon keményen fölléptünk a háborús bűnösök letartóztatása területén, és azt szeretnénk, hogy vizsgálatok és eljárások induljanak ebben a régióban, ezért üdvözöljük az önök erőfeszítéseit, amelyek Mladics tábornok elfogásához vezettek, ezt üdvözlöm, tehát ezt a tényt. Nem szeretném azt kérni, hogy a koszovói tárgyalásokról nyíltan szóljon, vagy reagáljon, azt remélem, hogy ezek sikeresek lesznek, Szeretnénk előrelépést látni, mindannyian vitáztunk erről a kérdésről. Nagyon sok sikert kívánunk ezekhez a tárgyalásokhoz. A kérdésem pedig a romákra vonatkozik. A régió minden országában problémát jelent ez a kérdés. Önök is küzdenek ezzel a területtel. Pusztán az a kérdésem, hogy milyen fejlemények vannak és milyen lépéseket terveznek a romák, roma közösséggel való egyenlő bánásmód érdekében, és hogyan tudnánk együttműködni ezen cél elérés érdekében. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a szerb közvélemény egy részének reakciója Mladic tábornok elfogására a kormány bátorságára vet fényt, tehát azt hiszem, hogy a másik oldalra is fényt kell vetni. Miniszterelnök helyettes úr, fél egyig minden idő az öné. Köszönöm szépen. Akkor kronológiai sorrendben szeretnék válaszolni a kérdésekre. Először is köszönettel tartozom azért, hogy köszönetet mondanak nekünk, és a Mladic kérdésre szeretnék reagálni. Nos, ne felejtsük el, hogy Jugoszlávia felbomlása a magával vont nagyon sok probléma, problémát, és mintegy 50 ezer szervet ki elűztek Bosznia-Hercegovinából, és, és nagyon sok szerb, roma, illetve albán kikerült Koszovóból. Hogyha ezt kiegészítjük 7,5 millió emberrel, ugye a Koszovóval, akkor mintegy 15 a lakosság 15 áról beszélünk, amely lakosságot kiűztek az otthonaikból, semmisé váltak, és ez az a, ezek azok a gyerekek, akiket az utcán láthatunk. Szeretném emlékeztetni önöket arra is, hogy a menekültek kérdését egyedül próbálta megoldani Szerbia, nem volt semmilyen nemzetközi terv, nem volt donor konferencia, és nem volt támogatás, tehát teljes mértékben egyedül, vagy telje, majdnem teljes mértékben egyedül oldottuk meg ezt a kérdést. Most egy-két projekt van folyamatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy a közvélemény területén így állnak a dolgok, ahogy állnak, de Tadics elnök úr azt mondta egy adott pillanatban, hogy bárki, aki a közrendet megsérti, vagy megpróbálja veszélybe, veszélybe sodorni, bíróság elé kerül, ez, nem, ez egy morális kötelezettség, nem csak a nemzetközi jog vonja ezt maga után. Vannak áldozatok, ártalmat, ártatlan áldozatok, illetve oda kell figyelnünk Bosznia-Hercegovinára, és természetesen Európa nagyon fontos, de ö, észben kell tartani, hogy albánok, bosnyákok és horvátoknak kell együtt élniük ezen a területen a következő évtizedekben, és ö, ezt tartjuk szem előtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a többség megkönnyebbült, és ahogyan az elnök is, Tadics elnök úr is elmondta, a hírnevünk kön égtelenkedő foltot sikerült eltüntetni. Remélem, hogy e, hisznek nekem, hogyha azt mondom, hogy Goran Hadics megtalálásáért mindent megteszünk. Lehet, hogy még többet is mondhatok, mint, amik, mint amit januárban mondtam, amikor azt mondtam, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy Nadicsot elfogjuk. És egy jelentés is készül az ENSZ BT-ben, hogyha idézeteket szeretnének ebből látni, ez szerepel, Szerbia nem teszi meg a kötelezettségeit, hogy a háborús bűnösöket elfogják, kudarcot voltak, ezeket a szavakat olvashatjuk ebben a jelentésben. Nos, lépésről lépésre kell haladnunk, nem a marketing, nem a lobby tevékenység, nem a powerpointos prezentációk fognak segíteni, hanem a konkrét eredmények, és sok tekintetben túl kell teljesítenünk, át kell ugranunk magasabban a lécet, és ez nem is gond, hiszen objektíven kell ö, értékelni az eredményeinket. Ami pedig Koszovót illeti, egy-két kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Nos, készen állunk a nyitott párbeszédre, rugalmasak leszünk, készen állunk arra, hogy rugalmasak leszünk, legyünk, és megbízhatóak akarunk lenni, kiszámíthatóak. A február 28-a elfogadhatatlan számunkra. A valóságot kell figyelembe venni, a koszovói albánok nem akarják, hogy Belgrád irányítsa őket. Azonban ne felejtsük el a másik oldalt, hogy a nem albánok nem szeretnék, hogy Pristina irányítsa őket Koszovóban. Tehát nem lehet csak az egyik oldalt vizsgálni a valóságból kell kiindulni, hiszen hogyha ezt meg akarjuk változtatni, akkor csak az erőszakot mozdítjuk elő, ezt pedig nem szeretnénk, és lehetőség szerint senki nem is teszi ezt. Békés megoldást szeretnénk találni, akkor viszont a valóságos helyzetet kell figyelembe venni, és nem az én szerepem, és nem is a jelenlegi helyzet feladata az, hogy mindenről beszéljünk, de Szeretném elmondani, hogy nyitottak vagyunk ebben a kérdésben, az észak-koszovói kérdésben, és nem szeretnénk befagyott konfliktust látni, és azt szeretnénk, hogy a nyugat-balkáni térségben békében és jólétben éljenek az emberek ebben a században, de vannak piros vonalak, vannak vörös vonalak, amelyeket nem lehet átlépni, és ezek egyértelműek. Ne kérjék tőlünk azt, hogy az alkotmányunk ellen lépjünk. Célunk azonban, hogy megoldást találjunk, és meg is fogjuk találni ezt a megoldást az önök segítségével. Egy-két jelentést idéznék az EU-ból. Tavaly 300 millió volt az export, és 3 milliárd a, az import. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek közös érdeke, hogy, hogy Szerbia megfelelő irányba haladjon. Mi vagyunk az élvonalban, és nagyon fontos számunkra, hogy a megfelelő irányba történjen elmozdulás. Aztán egy-két megjegyzés. Az EULEX-et támogatjuk, de azt gondolom, hogy az elmúlt napok eseményei arra mutatnak, ugye amikor mandátumot kapunk arra, hogy a Törökországban letartóztassanak valakit, ugye az Interpol ezt mondta ki, és tegnap az egyik legnagyobb szerb lap, erre az orvosra utalt, aki, aki ugye az, akit azzal vádolnak, hogy emberi szerveket, emberi szervekkel kereskedik, azt mondták, hogy ne, semmi gond, le fogják tartóztatni, azonban nem az EULEX az egyetlen gond, nem az ENSZ. Tehát a Koszovón, Koszovón kívüli mandátumról van szó. Szerepo, Szerbia, Albánia, Törökország, Marokkó, ezek országok, amelyek komoly vizsgálatot, vizsgálatot kell, hogy lefolytassanak. Tehát nem az EULEX ellenében szólok, És természetesen fontos, fontos dologról van szó, hiszen hogyha ártatlan ö, emberekről van szó, akkor ki kell, ki kell állni ezért, hiszen ezeket az embereket azért ölték meg, hogy a szerveikkel kereskedjenek a nemzetközi piacon. Ez semmi? Nem, ugyanúgy felelősek vagyunk a családjaik előtt, és ez ismét azt jelenti, hogy meg kell húznunk a határozott vonalakat, piros vonalakat, és ezt több nyilatkozatban olvashatják, soha nem politizáltuk ezt a kérdést, soha nem emeltük politikai viták szintjére, sosem tettük bele a pristinai párbeszédbe, soha nem emeltük politikai szintre, ez nemzetközi igazságszolgáltatás kérdése. Ami Horvátországot illeti, üdvözöljük Horvátország csatlakozását, megemlítették a Dunát. Nos, hogyha az EU-hoz csatlakozik Horvátország, akkor a Duna az Európai Unióból kilépve ö, átfolyik majd Szerbián, és utána ismét belép az EU-ba. Azt mondhatjuk, hogy Szerbia tehát ne, természetes része az EU-nak. Zágráb és Belgrád közötti kétoldalú kapcsolatok megfelelő irányba haladnak, javulnak, és erre több példát is adhatnék, például a bukovári látogatás, illetve a közös projektjeink Bukovár újraépítésére, valamint a szerbiai beruházásokra is utalhatnék Horvátországba. Június 20-án, 20 év elteltével első alkalommal Belgrád és Dubrovnik konkrét tárgyalásokat folytat, és azt mondhatom, hogy Szerbia és Horvátország szép fiataljai ismét házasodnak. Ezt látjuk az újságok címlapjain is. Természetesen ezt nem bírálatként, hanem inkább csak megjegyzésként mondtam el. Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, Tedics elnök úr megfogalmazta a politikánkat ezzel a területen. Szerbia támogatja a Bosznia-Hercegovina területi integritását, és továbbra is ezt fogjuk tenni. Támogatunk minden olyan megoldást, amely révén a három népcsoport közösen élhet, és nem fogunk semmi olyan mozgalmat támogatni, amely ezt a területi integritást veszélybe sodorják. Ugye a reformjaink Szerbiában komolyak-e, avagy sem? Nos, nézzük, hogy honnan jöttünk idáig, milyen utat tettünk, meg azt hiszem, hogy felesleges azt mondani, hogy igen, 17 milliárd eurónyi külföldi tőkebefektetésre számolhatunk, és 3 milliárdnyi eurós befektetésre számolhatunk Belgiumból, Norvégiából és Olaszországból. Valószínűleg nem tennék meg ezt a befektetést ezek az országok, hogyha nem gondolnák, hogy komolyak a reformjaink. És francia delegáció is ellátogatott hozzánk, a Michelin vezetője, vezérigazgatója, illetve vannak más befektetők, akik ellátogattak az országunkba. Mindenki azt mondta, hogy a világ legtermelékenyebb gyárai találhatók Szerbiában. Tehát valós teljesítmény mutat ez. És végül, ami a roma kérdést illeti, a nemzeti roma befogadás nagyon fontosnak tartom, ez erkölcsről, etikáról is szól, hiszen nem fogadhatjuk el, hogy egy népcsoport 15-20 évvel rövidebb, rövidebb, rövidebbet élhet, mint a többiek, tehát az életük ennyivel rövidebb, nem megfelelők az egészségügyi feltételek, és ez bevándorlási problémát is jelenthet. A jelenlegi ülés előtt találkoztam Járóka asszonyal, magyar képviselővel, és beszéltünk a bizottsági platformról, illetve a parlamenti roma stratégiáról. A roma az egyetlen olyan európai népcsoport, ah- amely mindenütt kisebbségben van. Európa az otthonuk, a szülőhazájuk, és ezért többet kell tennünk értük. Pozitív diszkriminációt kell alkalmazni, legalább 100 roma tanulónak el kell jutniuk az egyetemi tanulmányokhoz, anélkül, hogy fizetnie kellene értük, és nem csak, hogy be kell iratni őket az iskolába, de az iskolában is kell tartani a roma diákokat, gazdaságilag, emberi szempontból hatékonyabb az, hogyha megoldjuk, megoldjuk a problémát ott, ahol a probléma jelentkezik, és nem kezdünk el pingpongozni ezekkel az életekkel, nem veszünk elő politikai érveket. Szerbiában úgy gondoljuk, hogy a romák jövője Szerbiában van, és nagyon sok, sok mindent megteszünk azért, hogy ezeket a célokat megvalósítsuk, mivel épp fél egy, ugye az óra, ezért nem sok időm van erről beszámolni, azonban június 22-én Mirel úr a bővítés témájában ellátogat majd hozzánk, és a roma befogadási integrációs stratégiáról fogunk beszélni. Azt minden esetre leszögezhetem, hogy erőszakkal nem kell számolnunk, egy-két incidensre természetesen sor kerülhet, vagy sor került, például három héttel ezelőtt Belgrád polgármestere fogadta azt a roma tinédzsert, akit, akit ilyen erőszakért, és azt mondta, hogy hős, nincsenek ellenük irányuló politikai pártok, nincsenek skinheadek, de természetesen rossz előítéletek vannak, és ezen a területen még van teendőnk. Remélem, hogy sikerült válaszolnom a kérdéseikre. Köszönöm szépen azokat, és nagyon remélem, hogy szeptember 9-én legalább egy páran önök közül el tudnak látogatni hozzánk, hiszen saját szemükkel kell látni a helyzetet, akkor fogják elhinni a fejleményeket. Köszönöm szépen, miniszterelnök helyettes úr, minden jót kívánunk önnek. A kollégáimnak pedig azt mondanám, hogy a következő ülés június 21-én lesz itt Brüsszelben. Reggel 9-kor kezdünk. Köszönöm szépen, ez ülésbe rekeztem.